Uh, so good morning, everybody. I think um, I'm just going to make my opening announcements because we're waiting for our rapporteur to... Jó reggelt, jó szurkolást mindenkinek! Várjuk a többi nagyra becsült kollégát addig is az elnök közleményeivel talán uh, megpróbálnám elkezdeni, mert a Európa újraipara újraiparosításának a témáját alaposan körbejárnánk. Azért van ilyen nagy üléstermünk, mert délután egy roppant fontos meghallgatásra kerül sor a szolgáltatások belső piaca, Koretze Bild asszony a felelőse, hogy áll a szolgáltatási irányelv, hogyan működik, vagy nem működik, illetve hogyan segíti, vagy nem segíti a gazdasági növekedést és a válságból való kilávalást. Remélem minél többen itt lesznek délután, részt vesznek ezen. Először is üdvözlöm azokat, akik az interneten követik az ülésünket. Havi hírlevelünket itt tartom a kezemben. Ha esetleg valakinek még nem lenne ebből egy példánya, akkor küldjön e-mailt, és legyen egyik annak a 2000 embernek, aki már feliratkozott erre a havi hírlevelünkre. A parlament kommunikációs csapatával egyeztettem ma reggel, akik figyelme követik az IMCO szakbizottság munkáját. Újabb eh, kreatív ötletekkel álltak elő. Például a business to business eh, hálózat kialakítása terén. Először is szeretném, hogyha a napirend tervezetet formálisan is elfogadnánk, szinte elvesznek a kollégák, kolléginák ebben az óriási ülést, ülésteremben, de hát nézzük a dolog napos oldalát, ezen a napos reggelen, legalább jó szellősök a pacsarok. Akkor a rendet elfogadottnak tekintjük. Gyorsan fővázolnám, hogy mi vár ránk az elkövetkező két napban. És rengeteg eh, dolog van a napirendünkön, szép, sűrű programunk lesz. A itt van például a klinikai klinikai vizsgálatok, klinikai tesztek témája, a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos fontos szavazásunk is lesz. Michel Barnier-t várjuk, a, az, arról fogunk beszélni, hogy mi vár ránk a parlament utolsó teljes évében, ez holnap kerül erre sor. Hans-Peter Mayer és Gebhardt kollégák fognak beszélni a közös európai adásvételi jogról, ez is roppant fontos dosszié. Délután pedig új dossziékat nyitunk majd holnap délután, például az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások hangzatos nevű témája kerül majd napirendre. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Nem tudom, hogy van-e valakinek valami hozzáfűzni valója. Elsőként Gebhardt asszony örömmel üdvözlöm, jó látni, hogy itt van. Tehát első napi rendi pontunk, véleményt készítünk az ITRE bizottság, az illetékes ITRE bizottság um, jelentéséhez Európa újraiparosítása, a versenyképesség és fenntartatóság előmozdítása érdekében különösen fontos téma ez számunkra, ezért véleményt készítünk róla. Elsőként Evelyn Gebhardt-nak adom majd meg a szót, uh, aztán Schwab úr, következik, aztán Krajcur, Káci Márkákis úr helyett, vagy saját jogán, de hogy beszélni fog, arra mérget vehetnek Rüle asszony is. Én a frakció nevében én magam fogok hozzászólni, és bárki, aki szót kér, annak meg is adom majd. Tehát még egyszer üdvözlöm Evelyn Gebhardtot, kérem vezesse fel a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök ennek a vitának még akkor is az árnyék előadóim nagy része nincsen, nincs itt. Az Európai Bizottság olyan javaslatáról van szó, amely mindenképpen üdvözlendő. Ugyanis az volt a tapasztalatunk a gazdasági válság során, amelyet most már talán letudtunk és túléltük, tehát azt tapasztaltuk a válság során, hogy a gazdaság, az Európai Unió sok területén nem áll olyan jól, mint ahogyan kellene. Az Európai Unióban nagy szükség lenne arra, hogy a politika válságállóbb konstrukciókat dolgozzon ki, akkor talán könnyebb lett volna elviselni a válságot. Különösen azokban az országokban, amelyekben a gazdaság csak a szolgáltatásokra koncentrált. Nos, pont ezek az országok voltak azok, amelyek a válság alatt a leginkább szenvedtek. A bizottság javaslata éppen ezért különösen fontos és üdvözlendő, és szerintem most a politikusok figyelmét erre kell nagy részt fordítani. Egy proaktív iparpolitikára van szükség, amely integrál sok szakpolitikai területet, és ez az, ami különösen fontos ugyanis az iparpolitika nem csak gazdaságpolitika, nem csak költségvetési politika, hanem szociálpolitika is, környezetvédelmi politika is. Nagyon fontos eh, éppen ezért ebben az összefüggésben, hogy globálisan vizsgáljuk, lássuk a dolgokat. Nem akarom megismételni, amit a hat pontomban, a javaslataimban papírra vetettem. A kollégák ezt el tudják olvasni, és a polgárok is, hogyha az interneten ezt meg akarják nézni, akkor elolvashatják. Ugye miután kevés időnk, kevés rövid kellett, hogy legyen ez a vélemény. Inkább azt mondom el, amivel kiegészíteném a papírról lévő hat pontot. Pozitívnak találom azt egyáltalán, hogy az Európai Bizottság iparpolitikát akar csinálni. Csodálkozom ugyanis azon, hogy a javaslat, a bizottság javaslatának mi az alapja? helyenként az volt az érzésem, mintha tervgazda, tervgazdaságban gondolkodna a bizottság. Mégpedig azért, mert több, több ipar olyan területet emelnek ki, amelyet különösen kellene támogatni. Nem tudom, hogy ez lenne a helyes út az európai iparpolitika erősítése érdekében. Hiszen pontosan a nagyon fejlett országunkban, mint a miénk, az iparpolitika kapcsán látnunk kell, hogy versenyben állunk Kínával, Indiával, Ázsiával, ezért csúcs technológiákra van szükség, és azokat megtestesítő termékekre, és azt kell néznünk, hogy ezek milyen területen vannak. Az innováció, a kreativitás az, ami felé el kell kell mozdulnunk. De ma azt nem tudjuk még, hogy milyen kreatív innovációk bukannak fel holnap. Ezért kicsit gondom van azzal, hogyha már ma meghatározzuk, hogy mit akarunk támogatni. Éppen ezért sokkal erőteljesebben az innováció, a kutatás, az egyetemi képesség, képzettségek és a csúcs technológiai kutatási eredmények fontosságának a kihangsúlyozása felé kellene elmennünk, hiszen Nobel, Nobel-díjasainkat is számba vehetnénk. Egyfajta tervgazdálkodási szemlélet nem jó, mert az nem nyit teret ezeknek az új lehetőségeknek, holott nem tudjuk, hogy még mi minden bukkan fel, és nem szabad elzárni a lehetőséget az innovációk elől. Van még egy egészen fontos pont, Figyelmesen hallgattam, amit Barack Obama a e, unió helyzetét taglaló beszédében mondott, ez nagyon érdekes beszéd volt, és tett egy ajánlatot az Európai Uniónak, még amire szerintem reagálnunk kell. A State of the Union beszédben két dolgot emelt ki, ami különösen fontos e, az iparpolitikánk szempontjából azt mondta, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy a törvényes minimálbér 9 dollár legyen, Azaz, az Egyesült Államok is azt mondja, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy nőjön a belső kereslet, hogy a termékek, az előállított termékeket tényleg el lehessen adni és az újraiparosítás és az EU-USA között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodást is nagyon fontosnak, eml, fontosnak nevezte. Ez is egy fontos üzenet volt. Hogyha az USA-val most ugye előkészületek folynak a szabadkereskedelmi megállapodásra. Nagyon fontos, hogy mi az Európai Parlament ugye a tárgyalásokat az USA és az EU között folytatják le. Tehát fontos, hogy mi egész világosan megfogalmazzuk, milyen irányba szeretnénk, ha menne ez a megállapodás, mik az alapfeltételek, amiket szerintünk ebbe be kell venni, milyen irányt vegyenek a tárgyalások. Szerintem ez egy olyan dolog, amit a jelentésben is én nem tudtam beleírni, mert Barack Obama akkor még nem tartotta meg a beszédét, amikor eh, nekem le kellett adni fordításra a szövegemet, de azt hiszem, hogy ez is egy fontos dolog, amivel foglalkoznunk kell. Még egy fontos kérdés, amivel foglalkoznunk kell, és amit valószínűleg a legnehezebb lesz eh, érvényesíteni, mindenképpen harmonizálni kell a társasági adót. Ez nem lehet, hogy az Európai Unióban továbbra is egy nagyon rossz verseny folyjon a tagállamok között. A, hogy oda vonzanak vállalatokat. Ugyanis egy ilyen típusú verseny a tagállamok között oda vezet, hogy ott, hogy az egyik tagállamban létrejött munkahelyek egy másik tagállambeli munkahelyek kárára jönnek létre. Ez nem megy az Európai Unióban. Azt kellene mondanunk, hogy a lehető legjobb feltételeket, keretfeltételeket kell megteremteni a vállalatoknak, hogy tényleg tisztességes legyen a verseny a vállalatok között, és ne a tagállami különböző adórendszerek versenyezzenek egymással. Tudom, hogy nagyon nehéz ez az egész kérdéskör, de mégis erről is kellene beszélnünk. Ez a telep helyszínnel folyó verseny, tehát hogy hol-hol létesüljenek vállalkozások, vállalatok. Például Írországban és Cipruson ez oda vezetett, hogy egy olyan, ugye ment oda a gazdaság, mentek oda a vállalkozások, de egy oldalon csak szolgáltatások. És ez a termelés az ipar kárára történik. Nekünk és miért vette el a csészémet? Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy jobban együttműködjünk ezen a területen, és ezért ezt a kérdést is meg kell vitatnunk. Hát teát szerettem volna, mondja Evelyn Gephardt, de sajnos kávét kapott. Tehát elvették a csészémet, kedves kollégák, és aztán utána, amikor protestáltam, teát kaptam, pedig kávét kértem. Hát ez is része a munkánknak. Azt hiszem, hogy itt be is fejezem. Van még néhány dolog, amiről persze szintén beszélhetünk, de a vitát kellene most már lefolytatnunk, és nem akarom az egész időt én igénybe venni. Talán még valamit, mert erről úgyis meg fog kérdezni engem az elnök úr tehát hogy mi az ütem terv, hogy láttam a határidőket. Ugye ma van a vita, azután a módosítók bejutásának ideje február 26-a déli 12 óra, a módosítók megvitatása március 20-án lesz, az IMKO-ban a szavazás a tervek szerint április 24-én lesz, az ITRE-ben pedig valamikor májusban úgyhogy remélem, hogy stresszmentesen dolgozhatunk. Örömmel várom, amit majd az árnyék előadók elmondanak, és a frakció képviselőinek, a frakciók megmutatják a kérdést. thank you very much indeed for, uh, for a very, um, Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon részletes bemutatását a témának. Én is dolgoztam ezen, és örülök, hogy főleg az FTA témáját átvette. Ez nagyon fontos kérdés, és a bejelentést követően első alkalommal meghívtak egy transatlanti jogalkotási párbeszéd steering csoportba, elég hosszú a neve, és a fő témája az ipar és kereskedelmi politika lesz, beleértve a szabványokat és a nem tarifális akadályokat. Az USA delegációjával fogok találkozni, és remélhetőleg a koordinátori ülés legalábbis meg tudjuk beszélni, hogy mire koncentráljunk majd ott. Úgy gondolom, hogy a, ennek a szakbizottságnak fontos feladata van ebben a témában, hiszen a nem tarifális akadályokkal rendszeresen foglalkozunk. Úgyhogy esetleg majd a jelentésből, illetve a véleménytervezetből is ezt be lehetne venni. Andros Farb, a következő, a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma az európai ita, iparpolitika témakörében komi kollégát képviselem. Olaszországban fontos dolga ami van, és emiatt nem tud ma itt lenni. Engem kért meg, hogy a néppárt képviseletében helyette szóljak. Azzal kezdeném, hogy a vélemény legfontosabb elemeivel egyetért egyet tudunk érteni. A negyedik ponttal kapcsolatban. Itt ugye azt javasolja az előadó, hogy a minimál bért az európai iparpolitika fontos elemének tekintsük. Még akkor is, hogyha ez lenne a többségi kívánság ebben a szakbizottságban. Itt nem szabad a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe beavatkoznunk, ezért szerintem kételjen vannak, hogy itt a bizottságok, szakbizottságok hatásköreit sértenénk meg. Talán még egy bekezdés fel lehetne venni amely a termékek piacával lenne kapcsolatos Európában. Sok olyan termék, amelyet az Európa ipar állít elő, és amelyek kiváló termékek, ezen a piacon kellene, hogy értékesítsék. Ezért Roadmap for Reforming the uh, Industrial Policy of uh, Products on the Single Market címmel javasolunk, hogy készüljön egy tanulmány, például a gyógyszeripari termékek fontos, uh, nagyon fontosak, és ez a bizottság közleményében még nem kapta meg ezt a helyet. Azután a védelmi ágazat. Itt a jogalkotási ciklus során többször is foglalkoztunk eh, a védelmi ipar termékeivel. És ebben az összefüggésben azt a kérdést is feltehetnénk, hogy nem kellene beleírni valamit a véleménybe arról, hogy néhány területen a kölcsönös elismerést az ipari termékek kapcsán eh, nem eh, valósítják meg. Egyébként a néppárt nagyon jól lehet tudja fogadni az integrált iparpolitika koncepcióját. Szerintünk Európában vannak olyan eh, ipari erősségek, amiket tovább kell erősíteni. Nem magában a szolgáltatás, nem, a szolgáltatási ágazat nem fogja tudni kihúzni Európát a válságból, ez nem elég európai kompetenciaként, ezért eh, az európai iparpolitikára is kell koncentrálnunk, és ezzel kapcsolatban döntéseket kell hoznunk. A legfontosabb döntés minden bizonyal az, hogy a keretfeltételeket javítanunk kell az európai ipar számára, sok olyan terület van, ahol, amelyek nem tartoznak a mi szakbizottságunk hatáskörében, gondolok például környezetpolitikai, környezetvédelmi kérdésekre, ami az MV-hez tartoznak, vagy a KKV-k helyzetének javítására. Itt viszont együttdöntési joga van a mi szakbizottságunknak is. Mi gondolom, hogy végén majd sok mindenben, ami benne van ebben a véleményben, eh, jól együtt tudunk élni, de majd Komi eh, asszony még néhány módosítót be fog nyújtani. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Hatszimakakis eh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz sok mindenben egyetértek Gebhard asszonyjal. A Schwab úr is említette a negyedik pontot, Hát ezt tudjuk, hogy honnan jön, de módosító indítványokkal lesz majd a hely, kicsit a helyes vágányra tudjuk terelni. Az iparpolitika, ahogy nagyon helyesen elmondta Schwab úr, valóban egyre inkább gyengül, és nem csak néhány kulcsfontosság országban, hanem ha Európára nézünk, tulajdonképpen egész Európára igaz ez. Ha megnézzük, hogy a termelés, a kerekesipari termelés is egyre inkább koncentrálódik, és talán Finország kivételével az egész periféria nagyon visszaesik. Az belső piacnak vannak erősségei, amik erősödtek, és annak gyengességei, amelyek sajnos tovább gyengülnek. Erre pedig nagyon oda kell figyelnünk az iparpolitika kapcsán. Látjuk, hogy a periféri országai, például Portugália, Spanyolország, de Görögország is eh, tulajdonképpen elvesztették teljesen az ipari bázisukat. És most eh, fáradtságosan kell ezt újra építeni. De meg kell beszélnünk azt, hogy mi mit tudunk ajánlani, mivel tudnánk eh, valamit elindítani. Itt van a, például a duális szakképzés rendszere, ez egy export sláger, jelenleg különösen a válság által sújtott országok élnek ezzel. Mit jelent ez? Fiatalok e, valamilyen iparvállalatnál gyak gyakorlaként vagy tanoncként dolgoznak, miközben az idő másik részében elméleti képzést kapnak. Az ilyen végzettségek kölcsönös elismerését kellene tovább javítani Európában, mert ez befolyásolja a termékek minőségét is, amit előállítunk. És ez az egyik oka annak, amiért például a Németország fizetési mérlegen jelenleg ilyen jó. Azt látjuk, hogy különösen Spanyolország próbálja meg jelenleg átvenni ezt a duális szakképzési rendszert. Elgondolkozhatnánk azon is, hogy sok ipar összeomlását hogyan tudnánk egy kicsit megváltoztatni ez az utáni helyzetet támogatásokkal. A támogatások sokszor saját utat járnak, időnként nem pozitív irányba, az EU tagállamok abszorciós rátáját, ha megnézzük, és ez azt jelzi, hogy mennyire sikeres a regionális politika, hát nem mindig sikeres. Itt is meg kellene teremteni a kereteket, ami az újraiparosítást helyezi előtérbe. Ugyanakkor a nemzeti vagy európai e, bankokat kellene létrehozni az iparvállalatok támogatására, különösen olyan országokban, ahol nincsenek ilyen e, eszközök. Németországban a Kreditanstalt für Wiederaufbau, ez a újjáépítési e, bank ad gyakorlatilag akár határon átnyúlóan is hiteleket. Végül még egy állandóan napirenden levő téma, a késedelmes fizetések problematikája. Különösen azok a váltók, akiket nem fizetnek ki, nagyon nagy problémával néznek szembe, különösen a kis cégekről van szó. Újra és újra látom azt, hogy már azért kialakult egyfajta késedelmes fizetési kultúra, és nem javult a helyzet minden felhívásunk ellenére sem. Erről is kellene szólni ebben a véleményben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Róla asszony. Rövid leszek, mert a legtöbbet már elmondták a kollégák, csak egy dolgot. Egyetértek Gebhardt asszonyjal, hogy nem lehet egyfajta központi irányítással kialakítani az iparpolitikát. Ez megbukott a nemzetállamokban is, és nem hiszem, hogy ezt a hibát Európában most sok pénzzel újra el kéne követnünk. Európának súlypontokat, hangsúlyokat kellene meghatározni kutatás, tudomány területén. Nem tudom, hogy ez hogy illeszthető-e a költségvetési csökkentéséhez és az új pénzügyi tervekhez. Erről is kell beszélnünk, hiszen át kellene irányítani a pénzeket, és ezekre a fontos célokra meg kellene teremteni a forrásokat. Talán erről is kellene valamit mondani. Egyébként egyetértek azzal, amit az előttem szóló mondott, a duális szakképzés biztos, hogy nagyon értelmes és szerű dolog de a, jelenleg a szakképzések kölcsönös elismerésével kapcsolatban úgy tűnik, hogy a bizottságnak nincs egységes stratégiája. Köszönöm. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem nekem is. Aztán a többi kollégának is majd meg fogom adni a hozzászólás lehetőségét. Elnézést kérek, hogy a bizottságot nem mutattam be, de a képviselő itt van a bizottság részéről, úgyhogy most szeretném üdvözölni ipari versenyképességi részlegnek a vezetője. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiben valóban fontos a szerepünk. Érdekes megnézni a bizottsági dokumentumokat, erősebb ip- európai ipar, a növekedés és a gazdasági felelősség érdekében. Hát ugye a mi bizottságunk kell, hogy megvizsgálja ezt a jelentést, bár a jelentés kicsit másképp fogalmaz, meg más a mi jelentésünknek is a címe is. Először is fontos lenne, hogy olvassuk el ezt a javaslatot. Néhány nagyon fontos, erős javaslat szerepel benne az egységes piacról, belső piacról, és szeretném idézni is ebből a jelentésből. Nagyon fontos, hogy új piacokat kell felfedezni, egyszerű, stabil, hosszú távú keretet kell a belső piaci technikai szabályok tekintetében és jogalkotás tekintetében felállítani. Hát ezt szeretem volna elsőként említeni a gyártó üzlet, ha így nevezhetjük, vagy a főipari befektetések területén, hogy ezek hosszú távú beruházások, és időre van szükség ahhoz, hogy eh, új berendezéseket, új eh, ipari üzemeket fölállítsanak, eh, és utána hosszú távig a piacon kívánnak maradni. Nagyon fontos döntések ezek a cégek részéről. Több parlamenten keresztül, több bizottságon keresztül mennek az döntések, és fontos, hogy ezek hosszú távú kérdések amikor az el, belső piaci szakpolitikára gondolunk, akkor sokszor ezt a kontextust valahogy elfelejtjük. Ez az első megjegyzésem. Szerintem ezt hangsúlyoznunk kell. Lenne egy általánosabb megjegyzésem is, az egyensúly általában a gazdaságok között nagyon fontos. Vannak erősebb üzeműen rendelkező országok, és vannak kevésbé, mondjuk Németországra ez igaz, de hazámban is annak ellenére, hogy nehezen harcolunk a gazdasági növekedésért, de azért elég sok munkahelyet sikerült megtartani a magánszektorban, és próbáljuk föntartani a lehetőséget arra, hogy gyorsan föl lehessen venni embereket, és azt is el szeretném mondani, hogy új munkahelyek teremtése tekintetében, új emberek felvétel tekintetében ennek az ösztönzése nagyon fontos. Ezek olyan területek, amelyek a foglalkoztási bizottságra tartoznak talán inkább, és nem mi ránk. Aztán, hogyha adóharmonizációs témára azért nem nagyon térnék ki, nem igazán a mi kompetenciánk, és nem is biztos, hogy egyet tudunk érteni a társasági adó harmonizáció tekintetében. És hasonlóan ugyanez igaz a munka adói adókra vonatkozóan is vannak olyan országok, ahol nagyon magas az ilyenfajta adó. Mindezt elővezetve úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy itt is felhívjuk a figyelmet a magas minőségű hosszantartó foglalkoztatásra, munkahelyekre az iparpolitika kontextusában. A sikeres ipari gazdaságoknak a titka, hogy hosszú távú munkahelyeket termelünk, és a gyártó üzletben mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a foglalkoztatás, hiszen persze egyre inkább a gépesítés jellemző, az embereknek a felkészültsége jelenleg magasabb, mint korábban, mert sokkal komplexebbek az ipari folyamatok. És mit is ez jelent ez konkrétan a foglalkoztatás tekintetében? Hogyha megnézzük, hogy mi is történik a üzemekben, nagyon sok gyártó cég szolgáltatást is nyújt, hiszen ez is az érték része, az előállított termék értékéhez tartozik. Egy példát szeretnék mondani erre. A Rolls-Royce ugye hatalmas tervezési kapacitásuk van, nagyon drága, nagyon komplex termékeket tudnak előállítani. Ma a Rolls-Royce az üzletének 40%-át szolgáltatásban realizálja, hiszen motorgyártás azt jelenti hogy karbantartással is foglalkoznak, nyomon követik ezeket, a, például a repülőmotorokat is folyamatosan ellenőrzik, és ez mind az üzletnek a része. Tehát a teljes életciklusban végig kísérik a termékeiket. Ezért ez egy jelentős ösztönző a gyártó számára is, hogy különösen megbízhatóvá tehesse a termékét, könnyű legyen, egyszerű legyen a működtetése, mert ugye a fogyasztó az elégedettebb, hogyha folyamatosan ellenőrzik a termékét. De például a, ugyanezt el lehetne mondani a nehéz teherautókra, nehéz gépjárművekre, autóbuszokra, stb. Tehát ilyenfajta foglalkoztatási aspektusokat is figyelembe kell venni. Végül elmondanám, hogy a KKV-król sokat beszélünk, és néha a maga a definíció, hogy mi a KKV, ez is már problémás. Tegnap volt egy érdekes találkozom máltai üzleti képviselőkkel, és amikor Ciprusba mentünk egy misszióval, akkor is sokat beszéltünk az ottani gazdaság struktúrájáról. Ezek a gazdaságok alapvetően KKV-kra alapulnak. Ahogy a máltaiak mondták, 250 főt alkalmazó cég, ami KKV-nak számít, náluk az egyik legnagyobb vállalkozás. És szerintem meg kéne gondolnunk azt, hogy eltér a struktúrája a gazdaságnak. Tehát nem csak azt kéne nézni, hogy iparosodott egy gazdaság, vagy sem. Jelenleg sok bizonyíték van arra, hogy az új technológiák, a szoftverfejlesztések, gyártó rendszeri szoftverek, programozás, tervezés olyan eszközökkel rendelkezik, amikor abban nem állt rendelkezésre. Tehát ez a network business, a hálózati üzlet, ami jellemzi a KKV-kat. És ez nagyon fontos, hogy a KKV-k a beszállítói láncnak fontos részesei. És az ipari versenyképesség tényleges erőssége az az, hogy egy gazdaságba gyökerezett cégeken alapul, az európai gazdaságba gyökeret eresztett vállalkozásokon alapul mindez a siker. Oda kell figyelni ezekre a vállalkozásokra, és hogy el is hangzott a kifizetéseknél például, kifizetési rendszerek, az, hogy biztosítsuk, hogy kifizetik ezeket a vállalkozásokat, de az innovációt is említeném itt. Az innovatív társaságok is ide tartoznak, és a fiatalok üzletet akarnak, vállalkozást akarnak indítani. Úgy gondolom, hogy nagyon sok gazdag anyagunk van itt, amin tudunk dolgozni. Ez lenne az én hozzászólásom, mint árnyék előadó, és most átadom a szót Fitikana asszonynak, és utána még aki kooperatív úr, és igen, aki még hozzá akar szólni, megkapja. Many important Köszönöm szépen. Jó néhány fontos kérdést felvetettünk már. de azért én is kiegészíteném pár hozzászólás. Először is köszönjük a raportőr munkáját. Most roppant közel áll a szívemhez ez a téma. Először, elsősorban az erőforrás hatékonyság. Fontosnak tartom, hogy Európa eh, komolyan vegye az újra iparosítást. Persze állandóan arról beszélünk, hogy a szolgáltatások Európája vagyunk. Ipar nélkül eh, nem megy. Ez jó az eurónak, a gazdaságnak és fogyasztóknak is. Kérdés csak az, hogy hogyan. A tegnap piacain, a ma piacain, vagy a holnap piacain akarunk versenyképesek lenni. Ez a kérdés. Nem kell környezetvédőnek, vagy fenntarthatóság eh, pártinak lenni ahhoz, hogy észrevegyük, hogy túlfogyasztás van, egyre többen vagyunk, egyre többet fogyasztunk, így előbb-utóbb előbb-utóbb lehetetlen helyzetbe kerülünk. Az egyetlen megoldása az erőforrás hatékony gazdaság. Ez jó lenne a cégeknek, jó lenne a fogyasztóknak az erőforrások tizedének felhasználásával. Ez egy olyan trükk, amit egyedül egy cég vagy egy tagállam sem tud végrehajtani. Egy európai perspektívára van szükség, stratégiai megközelítésre, az innovációs stratégiában, a Horizon 2020-ban, stratégiai gondolkodásban. on our internal market legislation and so on. And while this is so important, uh, not only for, for our livelihoods... Nagyon fontos ez a jövő miatt is, újraiparosítási stratégia nélkül eh, mindez elképzelhetetlen. Remélhetőleg ez nagyobb, ennek nagyobb szerepet száll majd előadók magában a jelentésben is. Remélem, hogy módosítóimat eh, befogadja majd. Köszönjük, Pitikainen asszony! Koferáti úr. Köszönöm, elnök úr. Az iparpolitika témája különösen aktuális Európában elhangzott, hogy ennek mi az oka, az előadó elmondta, és az előttem szóló kollégák is említették ezt. Abszolút értelemben ez igaz, és egy súlyos válság idején, amely az összes tagállamot sújtja, még inkább igaz növekedés, európai gazdasági felemelkedés nem lehet elképzelni megfelelő ipari szakpolitika nélkül, olyan szakpolitika nélkül, ami tényleg megértemli ezt a nevet, és amely elsősorban az Unió által koordinált. Úgy gondolom, hogy az előfeltételek közül néhány elkerülhetetlen, és mindenképpen fenn kell, hogy álljon. Az egyik, hogy új a szervezéssel meg kell védeni azt, ami létezik. Mert nagyon sok tevékenységet egyszerűen elveszítünk, átkerülnek ezek a tevékenységek fejlődő, növekvő országokba, ahol a versenyfeltételek kedvezőbbek a vállalkozások számára, alacsonyabbak a költségek, és ez a eh, iparosodás csökkenésének a folyamata csak úgy állítható le, hogyha olyan szakpolitikát alakultunk ki, amely megállítja, megfordítja ezt a negatív folyamatot, és az innovációba való beruházás befektetést ösztönöz. Az iparpolitikának kutatásra, innovációra van szüksége. Nem lehet elképzelni Európa jövőjét úgy, hogyha a, jöv- a termékek, azok a javak, amelyeket a világ ezen részén állítunk elő, alapvetően a régi termékek maradnak folyamatos kutatási innovációs tevékenység alapvető feltétel termékekre koncentrálva, és gyártás, gyártóprodu, ter, gyártási struktúrákra koncentrálva is. Harmadik téma, amit szeretnék említeni, Európa infrastruktúrájának megerősítése. Itt gondolok a nehéz infrastruktúrára és a könnyű infrastruktúrára is. Hálózatokra, utakra, vasutakra, repülőterekre. Gyártó tevékenység, ami a gazdaságot biztosítja, vagyis amivel megtérül a befektetett tőke, olyan területre nem fog irányulni, ahol nincs infrastruktúra, vagy gyenge az infrastruktúra. Ha egy vállalkozónak plusz árat kell fizetnie azért, mert például nehéz beutaztatni a dolgozókat, illetve az áru szállítás is problémás, akkor egyértelmű, hogy olyan helyet fog inkább választani, ahol ilyen nehézségek, ilyen költségek nem merülnek föl. Más bizottságokban is szó van erről a témáról, nem csak a miénkben. Az infrastruktúrák fejlesztése Európában nagyon fontos, legalább annyira fontos, mint a tevékenységek ösztönzése, amelyek történelmileg a világ ezen területén gyökereztek meg. Evelyn által említett három elemet szerintem részletesebben ki kell dolgozni. Annak a védelme, ami megvan, annak átszervezésével, innováció, kutatás, komplex tudás, rendszer, mint abszolút prioritás az iparpolitika érdekében, és az infrastruktúrák kiegészítése, megerősítése, mint területi versenyképességi feltétele. Köszönöm szépen. Egyetértek az infrastruktúrális kérdéssel, ez tényleg rendkívül fontos. Senki más nem kér szót. Kameras Rassensz úr, <coughs> megosztalunk néhány gondolatot? Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megadja a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy mi a, mik a mi gondolataink. Nem csak amikor elkészítjük a közleményt, hanem amikor végrehajtjuk azt, hiszen most kezdődik igazából a végrehajtás. És köszönöm szépen a pozitív fogadtatást, a megjegyzéseket, amelyek ma elhangzottak. Néhány megjegyzésem lenne A közlemény egy, egyetemen bizonyítja, hogy a bizottság számára az iparpolitika a csontváza, egy sor szakpolitikának az alapja. Nehéz időt élünk, 3 millió munkahelyet veszítettünk el a gyártás területén az elmúlt öt évben, és reális válaszokra van szükség. A versenyképesség hosszú távú cél, és régóta cél volt, amennyire nem emlékszem, hiszen már jó pár éve így dolgozom, de most teljesíteni kell, most kell ezt valószínűleg kivinni a piacra. Ehhez cselekedni kell. Semmilyen szándék, semmilyen központi tervezési eszköz nem áll a gondolataink mögött. Mi alapvetően a közleményben egy sor területet nevezünk meg, ahol nem csak Európa hiszi úgy, mert nézik meg Obama iparpolitikai dokumentumait, a Fehérház iparpolitikai dokumentumait, ugyanazokat a dolgokat fogják találni, mint amit mi itt meghatároztunk. Nem szektorokról van szó, amelyek győztesek, hanem olyan szektorokról van szó, amelyek gyorsabban tudnak mondjuk, hogy kétszámjegyű növekedést tudnak biztosítani a következő években olyan ágazatok, amelyekhez, ha a szükséges eszközöket biztosítani tudjuk, piac, pénzügy szempontjából, akkor európai teljesíteni tud. Nagyon sokat fektetünk be ezekbe az ágazatokba. Visszakövethetik a kutatásfejlesztési keretprogramjainkat, és ugyanezeket a témákat fogják látni, amelyek ismétlődnek sok generáción keresztül a kutatási programokban. Sajnos nagyon sokat ebből számokra nem tudtunk lefordítani, nem tudtunk ipari vezető ágazatokat kifejleszteni, és pontosan ezért most már muszáj elérnünk azt, hogy ezeket a célokat elérjük a szükséges feltételeket kell fölállítanunk, amelyek támogatják ezeket a piacokat és segítik a növekedésre. Vannak olyan piacok, amelyek készen állnak a növekedésre, ez nem titok. Például a környezetbarát gépjárművek gyártása növekedni fog a jövőben. De sajnos az összes infrastruktúra fejlesztését nem tudjuk azonnal támogatni a autópályák, a városok, az új infrastruktúrát nem tudjuk egyeteműen kialakítani az új fajta autóknak megfelelően. Úgyhogy nagyon sok ajánlás hangzott el a bizottság részéről, ennek ellenére az ipar nem tudott megállapodásra jutni. Ez viszont visszatartja az ilyenfajta beruházásokat, és most már nem szabad ezt hátra, tehát kézzel vagy karvetett kézzel néznünk, és várni, hogy megoldódjanak magától a problémák. A biotechnológiák területén is tudok példát mondani, tudományos, technológiai tudás, nagyon sok tudás készen áll a felhasználásra. Nekünk kell a feltételeket kialakítani ahhoz, hogy a társaságok bízhassanak egymásban, együtt tudjanak dolgozni, össze tudják rakni ezt a puzzle és együtt meg tudják valósítani a beruházást. Általánosságban úgy gondoljuk, hogy ezeket a lépéseket meg kell, hogy tegyük, biztosítanunk kell a feltételeket, aztán majd végül meglátjuk, hogy sikerült-e valóban ösztönöznünk például a biotechnológiai fejlesztéseket, vagy a gépjárműfejlesztést, de majd a piac fog dönteni Készült egy jelentés, McKenzie féle jelentés, amiben becslés szerint a magánbefektetések 350 milliárddal csökkentek 2007-2011 között Európában. És az időszak végén 2011-ben 750 milliárd euró ott volt a költségvetésben a legnagyobb 100 cég mérlegében Európában. Tehát a lehetőség ott van, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen üzenetet kap tőlünk az ipar. Megfelelő kell, hogy kialakítsunk, ahhoz, hogy virágozni tudjon a gazdaság, új lehetőséget és új munkahelyeket teremtsenek. Köszönöm. Thank you very much indeed for giving us that. Köszönjük hogy kiegészítette a az információkat McKenzie jelentést is felvetette. A menetrendről már hallottunk. Evelyn egy pár tudáró szót. Mindenek előtt szeretnék megköszönni mindenkinek, aki hozzászólt, és így sikerült egy nagyon gazdag, értékes vitát lefolytatnunk. Még el fog gondolkozni a felvetéseken. Szeretnék reagálni az Európai Bizottság képviselőjének egyik mondatára. Úgy tűnik, hogy a biotechnológia lobby nagyon jól működik a bizottságnál. Bárva megyek, és bármilyen témáról beszélünk, ami kapcsolódik a biotechnológiához, ezt nagyon jól tetten érhető. És Tartok attól, hogy amit az Európai Bizottság javasol, az olyasmi, amit az előbb én ugye nemes egyszerűséggel tervgazdaságnak tituláltam. A kutatásra kellene bízni, hogy kutassanak, és majd onnan jön az in, jönnek az innovációk. Szerzsóval teljesen egyetértek, hogy nekünk az infrastruktúrát és a keretfeltételeket kell megteremteni a kutatás és a tudomány számára, és a, hogy a kreativitás kibontakozhasson. Eh, ahol a vállalatoknak már amúgy is van lehetőség mindenre. Nem látom be, hogy miért ezt a nagy iparágat kellene támogatnunk. A startupokat, az induló új vállalkozásokat kell támogatnunk, amelyek új piaci résekre tudnak eh, betörni. És az Európai Bizottságnak még egyszer alaposan el kellene gondolkozni azon, hogy melyik irányba kíván lépni. Ez nem az én utam ebben az összefüggésben. Azért is köszönetet mondok a kollégáknak, mert eh, nagyon sok nagyon helyes eh, megállapítást tettek, eh, például a termékek piacán javítani kell a helyzetet. Schwab úr, teljesen igazat adok önnek, azután a duális szakképzési rendszer. Németországban bevált, egyszerűen kiderült, hogy ez nagyon jó és miután én Franciaországból származom eredetileg, tudom, hogy a vállalatok csak ámulnak és bámulnak, hogy milyen kiválóan képzett fiatalok kerülnek ki a rendszerből elméletileg, de aztán a gyakorlatban semmit nem tudnak. A nemzeti támogatási bankok, Kacimakakis kollega, ezen is el lehet gondolkoznunk valóban. Késedelmes fizetések és az erre vonatkozó jogszabályok megvalósítása. Hát Hacimakakis úr, pont Németország kapcsán merül fel, hogy a német kormány miért eh, használja fel a minimális harmonizációt eh, célzó eh, késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelvet most pont a célokkal ellentétes, ellentétesen szerintem a gazdasági miniszterével jó lenne, ha tárgyalna arról, hogy miért nem ültetik át megfelelően ezt az irányelvet. Pénzügyi tervezés, ezt is felvetette egy kollega. Minek Hát, Rüle asszony közben elment, hogy látom, de szívesen felkarolom ezt az ötletet is. Petikainen asszony erőforrás hatékonyság. Szerintem igen, tényleg ez az egyik súlypont. Meg kell fogalmaznunk a célkitűzéseinket. Ugye mit akarunk? Erőforrás hatékonyság, energiahatékonyság. Az iparpolitikában is célokat kell meghatároznunk. Kutatás, tudomány fejlesztéséhez persze pénzre van szükség, de ezen az úton kell járnunk. A vállalatoknak, vállalkozókra, rá, vállalatokra rá kell bízni azt, hogy mit akarnak, vagy az emberek döntsék el, hogy melyik technológiát akarják, melyiket nem, ezt ne Európa döntse el. Szerintem ez a helyes út, és ez az, amit én is javasolnék. És még egyszer köszönöm önnek is, Harbour természetesen amit elmondott, a nemzetgazdaságok egyensúlyi helyzete, ez a cél, egyetértek ezzel a megállapításával. És örömmel várom már a vitát, Schwab úr. Ön azt is mondta, hogy nem tetszik önnek, hogy az ötödik pontba beleírtam a minimál bért. Nem írtam bele. Még nem írtam bele, csak bejelentettem, hogy majd, majd ez jönni fog. Amit ide írtam, és egyébként azt sem azt az érvet sem fogadom el, amit a kompetenciákról mondott. Különösen az iparpolitika kapcsán globális megközelítésre van szükség, és a belső piaci szakbizottságnak rá kell világítania, hogy a gazdaság és a szociálpolitika egymást kölcsönösen meg tudják termékenyíteni, nem egymás ellenfelei, és ezt én igenis bele fogom írni, akkor is, hogyha önnek ez annyira borzasztóan nem tetszik, és örülök már, hogy ezen mennyit fogunk majd kellemesen elvitatkozgatni. Good. Well, it's been an excellent debate. Kiváló vita volt, olyan típusú, amiből többre gyakrabban van szükség. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. E, nem mi vagyunk az érdekes szakbizottság, de nekünk is beleszólásunk kell, hogy legyen ilyen ügyekben. A hozzáadott értéket tartalmazó módosítók hosszú sorát várhatjuk. Lépjünk tovább. Két nagyon fontos véleménnyel folytatjuk. Az Econ a felelős, ugyan, és egyelőre nem született formális döntés a megerősített együttműködési kérésünkről. Sajnálatos módon, főként az orvosi műszerek berendezések témájában sem jártunk sikerrel, ugyanakkor nézzük a dolog napos oldalát, olyan módosító indítvány jutunk be, amilyet csak akarunk, aztán hát csak azt kell elérni, hogy a másik szakbizottság elfogadja ezt. Sok módosító érkezik, akkor komolyan kell venni azokat majd. Először is megnyitom a vitát a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról. Pancéri úr az előadónk, Pitikainen az uh, Buszoly, Rüle kollégák az árnyék előadó ennek a témának. Jó magam is benyitottam néhány módosítót, tehát én is egy nem hivatalos árnyék előadónak minősülhetek a frakcióm részéről. A bizottság képviselőjét is igen, látom. Anyway, I'll give the floor from, to, the, to the Commission. Később az Európai Bizottságnak is megadom majd a szót. Csak meg akartam róla bizonyosodni, hogy tényleg itt vannak. Lüte úr, ki van itt az Európa Bizottság részéről? Ön az? Igen. Lüde úr? Bólogat, akkor úgy veszem, hogy Lüde úr. so I, I will invite you to contribute later on. So, um, Mr. Panzeri. Uh... Panzeri úr szeretné a módosító indítványokat röviden áttekinteni? Akkor először egy kérdés. I understand that... Tudom, hogy az ECON szakbizottság is elhalasztotta május 27-ére um, az érdemi vitát. A hatáskörök kapcsán azonban fontos tisztázni hogy mennyi, meg mi a pontos hatáskörünk. Én úgy vélem, hogy fogyasztójogi kérdésekben az Ekon szakbizottság hozzáállása teljesen más, mint a miénk. Jó lenne, hogyha tisztán látnánk, mert akkor fogyasztóvédelmi kérdésekben tényleg komolyan tudnánk eh, javítani. Kamp- Tudom, hogy a múltban nem jártunk mindig sikerrel, talán a jövőben sikeresebbek leszünk. Well, I mean, we have pursued it as far as we can, but... Minden tőlünk tehetőt megtettünk, kollégine. Az elnökök értekezleténre marad a végső döntés. A gazdasági szakbizottság egyértelmű, sajnálatosan, hogy semmiféle érdemi vitában nem volt hajlandó bocsátkozni. Így nehéz dolgunk van. Próbáltam üléseket kezdeményezni, de ettől elzárkóztak. Ugyanakkor, ha mi szavazunk, jóval korábban szavazunk, mint az ECON, akkor sokkal valószínűbb, hogy eh, nem siklik el az ECON figyelme módosítóink felett. Ennek megvan maga politikája, keményen kell dolgozni az előadóknak, árnyék előadóknak, hogy megvédjék eh, a fogyasztóvédelmi módosítóinkat. Szerintem ez nem feltétlenül eh, elvesztett csata. Szerintem nekünk nem szabad nekünk is elhalasztani azért, mert az Econ halasztotta a saját jelentését éppen ellenkezőleg. Nekünk le kellene zárni a saját szavazásunkat, hogy ne tudják filmen kívül hagyni. Evelyn? Äh, Sie haben gerade gesagt, Herr... Azt mondta az előbb, elnök úr, hogy az elnökök értekezletének kell erről döntenie, azaz még nincs hivatalos döntés. Ezért én azt mondanám, hogy várjunk még, az illetékes szakbizottság úgyis elhalasztotta a szavazást, úgyhogy mi is nyugodtan, mi is elhalaszthatjuk a saját szavazásunkat, nincs ellentmondás. Én azt ajánlanám, hogy az előadó és az árnyék előadók úgy dolgozzanak, mintha mi társ bizottság lennénk, tehát jól, alaposan tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. Amíg nincs hivatalos döntés, nem mondjuk azt, hogy most ez így van. És nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nyilvánvaló, és emiatt talán még a frakcióvezetőkkel is kell tárgyalnunk. Tehát sajnálatos az, hogy miért keletkeznek ilyen viták. Hogyha ezt alaposabban megnézzük, tavaly például mindent elvesztettünk minden alkalommal vesztettünk, amikor hatáskörökről vitatkoztunk, vagy társ szakbizottság voltunk. Léne úr például volt egy ilyen vitánk, és végig kell gondolnunk, hogy egy adott képviselőnek nyilvánvalóan mekkora hatalmas befolyása van itt a parlamentben, ez nincs rendben, és erről is kell majd vitatkoznunk. mert hát nem fogadhatjuk el, hogy egyre több hatáskört elveszít a mi szakbizottságunk. Well, um, I, I to get on and discuss the details. Szívesen vitatnám ennek a részleteit is, majd ma délután a koordinátorokkal talán. Itt két eltérő vélemény van a határidőkről, és um, az előadó javaslatai alapján kell majd ezt a kettőt összeegyeztetni. A szakbizottság közötti hatáskörökről majd jövő héten lesz az összes eh, szakbizottsági vezetőnek egy találkozója, és eh, feljegyeztem, amit Gebhár asszony mondott. Jelenleg igen, tényleg nem valami transzparens a jelenlegi eljárás. Schwab úr, ehhez kíván hozzászólni? Csak nagyon röviden a néppárt eh, képviseletében és Peti Kájnán asszony az árnyék előadónk jelenlétében azt mondanám, hogy a halasztás nem lenne probléma. De ha megnézzük a hatásköri konfliktusokat, összeegyeztethetetlenségeket, itt én már az is utaltam a foglalkoztatási szakbizottságra, és ez ezzel kapcsolatos a mi bizottságunk legtöbb problémája. Perez asszonynal és a többi szakbizottsági elnökkel, hogyha egyeztetnek, akkor talán meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, ami nekünk a legtöbb problémát okozta az elmúlt hónapokban. Igen, a az előadó, tehát nagyon örül, ha együtt működik velünk. I think in practical terms I agree. Jó, gyakorlatilag teljesen egyetértek azzal, hogy ilyen alapokon kell megközelítenünk a fogyasztóvédelmi kérdéseket, megerősített együttműködés. Minden alkalommal így járunk el, és eh, most pedig eh, Panceri urat kérem, hogy mondja el a javaslatához benyújtott módosító indítványokról, mit gondol, utána pedig majd az árnyék előadók is hozzászólnak. Panceri úr. Grazie, ma ovviamente... Köszönöm, természetesen és csatlakozom ahhoz a véleményhez, hogy meg kell próbálni pozitívan kilépni, jól kilépni ebből a konfliktusból. Úgy gondolom, hogy a fogyasztók szabályokat tiszteletben kell tartani, és nem lehet más bizottságok problémáinak a nyomása alá helyezni. Minden esetre először is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak a mostanáig végzett munkáért. Különösen a tegnapi találkozó hangzottak el jó gondolatok, Tegnap beszéltük meg a kompromisszumos módosító indítványokat. 16 kompromisszumos módosító indítványt állítottunk össze. Forma, tartalom, koncentrálnak, ezek a 6-os, 8-as és 11-es cikkekkel foglalkoznak, illetve az alternatív vita megoldása 15-ös cikkre vonatkoznak még a kompromisszumos módosítók. Széles egyetértést találtunk a legtöbb témában például a hatály kiterjesztése kérdésében, a reklámpromóciós utalások kizárására vonatkozóan, az összes a termékhez kapcsolódó kockázatok bevétele, kö, beleértve a közvetítő kockázatát is, és a szerződés részeire vonatkozóan. Egyébként a bizottságnak a felügyelő, Európai Felügyelő Hatóságok által kialakított standardokhoz kell igazodnia, és ezeket tesztelni kell, mielőtt bevezetésre kerülnek. Az alternatív vita megoldás, vita rendezés témájára vonatkozóan én magam is több módosító indítványt nyújtottam be, azért mert szerintem részletesebben meg kell határozni ezt a módszert. elsősorban tagállami felelősséget próbálom részletezni, hiszen nekik kell garantálniuk az eljárás korrekt lefolyását, és a fogyasztónak megfelelő tájékoztatást kell adni az összes panasz lehetőség tekintetében, illetve a kollektív panasz lehetőségek tekintetében is. Alternatív vita rendezési irányelvre is történik itt utalás. Itt technikailag Részletesebb kérdések vannak a kidnek a hossza tekintetében, 3-as cikk 6-os pontja, 8-as cikk 5-ös pontja. A következő napokban részletesebben ki fogunk dolgozni egyéb kompromisszumos módosító indítványokat is azért, hogy maximális lesz, lehessen a konszenzus. Egyébként az egyes előadók vélemény eltérése tekintetében is a munka klíma, a munkavégzés klímája pozitív volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy hamarosan olyan állásfoglalásra tudunk jutni, amivel a nagy többség egyet tud érteni, és még ez a bizottsági szavazás előtt be fog következni. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát, az árnyékoladók munkáját, a kompromisszumos módosítók összeállítását. Kárnál asszony, köszönöm szépen az előadónak a jó munkát, a jó együttműködést mielőtt rátérnék a jelentésre, az elnök nem vette észre, hogy én is szót kértem, de ez nem gond. Azért szeretnék én is a szakbizottsági együttműködés témájához hozzászólni. fölkevetni a témát, hogy a fogyasztóvédelm az IMCO illetékessége. És ez nem csak a gazdasági témákra vonatkozik, hanem például a szállításra is és az utaz, utasjogokra. Rátérve a PRIX jogalkotási eszközre, a, tegnap láttam a kompromisszumos szöveget, és általános vita folyik az elvekről. Most még a pontos megfogalmazásról beszélünk, de úgy tűnik, hogy jó irányba halad, és jó az együttműködés. Részünkről néhány témát szeretnék felvetni nagyon sokszor elhangzott a hatály kérdése a fogyasztó érdekében és az egyenlő elbánás érdekében érdemes kibővíteni a hatályt, vagyis minden terméket be kell venni, kivéve a kormány kötvényeket és a megtakarítási kötvényeket. Aztán pontosan, hogy ezt hogy kell megfogalmazni, azt majd egy jövőbeni munkának a tárgya. Nagyon sokféle termékről van szó, például egyszerre megtakarításokról vagy beszélünk, vagy csomagolt lakossági befektetési termékekről, ezt majd egyeztetni kell. Második megjegyzésem, itt jó munkát végeztünk. Többféle lakossági fogyasztó van, például az én any- édesanyám is egy lakossági fogyasztó, de többféle fogyasztónak többféle információra van szüksége. Egy olyan szerszámos ládát kell biztosítani, amelyben minden fogyasztó számára megfelelő információt lehet, meg lehet találni. A dokumentum hosszát pontosan meg kell határozni, Egyetemben egy fogalma azon a kockázatok és a profilak tekintetében a dokumentum, költségeket is egyértelműen megfogalmazva kell, hogy tartalmazza. Azért, hogy a fogyasztók olvasható információt kaphassanak. Kereszt referencia más dokumentumokra. Vannak olyan fogyasztók, akik részletesebb információt akarnak kapni a termékről és annak természetéről. Egy következő tényező is ehhez kapcsolódik, hogy maga a kockázat, hogy kerül megfogalmazva. A, fogy... az kérdés, hogy a fogyasztás megérti a kockázatot, és őten megértette, képes-e dönteni arról, hogy ezt a kockázatot vállalja-e, vagy sem. a, ugye azt nem lehet úgy megfogalmazni, hogy a kockázat mindig rossz, hiszen a kockázat sokszor kapcsolódik a jövedelemhez. Tehát ez a kockázat lehetséges jövedelem kapcsolatának a kérdése. Aztán a következő a költségstruktúra. Ez önmagában kockázat lehet a befektető számára. Hogyha valaki az egyes például közvetítői kockázatok kumulatív teljes költségét meg kell, hogy ismerje, hogyha, és ezt az inflációhoz is kell tudnia hasonlítani, tehát tudni kell, hogy például a megtakarítási számlán lévő pénzhez milyen költségek kapcsolódnak. A költségstruktúra és a, ennek kumulatív hatása egyértelműen olvasható módon ezeknek szerepelnie kell a fogyasztói dokumentációban. És a kockázatmentes benchmarkoknak is szerepelnie kell, vagyis a megtakarítási számlákról van szó. Ezekben a témákban látjuk a legfontosabb kérdéseket. fejlesztési stratégiák kérdése a következő. Sokan skeptikus, skeptikusak a megtérülés tekintetében. Ugye a jövőbeni megtérülésekről van itt szó, és itt fontosak az ösztönzők, hogy a fejlesztési stratégiák is szerepeljenek, és a legrosszabb lehetőséget is föl kell térképezni a fogyasztó számára azért, hogy meg tudja ítélni a terméket saját szempontjai alapján. Végül, de nem utolsó sorban a vita rendezés. Itt erős utalás történik az ADR rendszerre, az alternatív vita rendezési irányelvre, tehát itt megvan már a szükséges jogalkotás. egy sor témában pontosítani kell, például a reklámutalásokat meg kell nézni. Nem szabad összekeverni a kulcsinformációkat, a, például a reklámozás és egyéb kevésbé fontos információkkal. Köszönöm. Um, Christian Buzoy. Köszönöm szépen. Christian Buzoy következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a munkát. Ez nagyon jó alapja lesz a vitáknak. Sok kompromisszumos módosítót tudunk majd ezekből összedolgozni. Azt hiszem, hogy végül majd egy olyan dokumentum készül el, ami pontos, nem félrevezető és mentes minden marketing anyagtól. Segítenünk kell az, hogy összesen hasonlítani követ különböző befektetési termékeket, amelyek megvásárolhatók a piacon. Azt hiszem, hogy rugalmas megközelítésre lesz majd szükség azzal kapcsolatban, hogy végül is hogyan nézen ki ez a dokumentum. Az Európai Bank hatóság, az értékpapír felügyeleti hatóság, foglalkoztatási nyugdíj hatóság kidolgozták a saját normáikat ennek a tájékoztató dokumentumnak a hosszára, formájára vonatkozóan. És az indokolásban világosan elmondják, hogy a KID, ez a ez kiemelt befektetői információ nem olyan, nem olyan dokumentum, ezt nem lehetne mást is, mással is kiegészíteni a költségek kérdése is nagyon fontos. Szerintem fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a költségről, hiszen ez a befektetésük megtérülését, hozamát befolyásolja. És elég részletes kell, hogy legyen ez az információ. Sokszor a befektetők nem tudják, eh, hogy eh, bizonyos szabályokról, hogy ezeket hogyan alkalmazzák adózásra vonatkozó tájékoztató is eh, nagyon hasznos. Ugye nem mindig könnyű ezt az tájékoztatást megadni, különösen akkor, ha online történik a termék megvásárlása. De ahol lehet, ezt az információt is meg kell adni. A hozam kapcsán um, termék múltbeli teljesítményéről is tájékoztatni kell a befektetőt, valamint arról, hogy mennyi a minimális befektetendő összeg. A termék teljesítménye, múltbeli teljesítményével kapcsolatban a kollégákhoz hasonló módosítókat nyújtattam be én is. A kisbefektetőt óvni kell attól, el kell mondani neki, hogy a múltbeli legjobb teljesítmény nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jövőben is ilyen jól fog teljesíteni a papír. És hogyha valami benchmarkhoz kötött az adott papír, akkor olyan tájékoztatásra van szükség, hogy a kisbefektető össze tudja hasonlítani az egyik referenciáért érték el az adott papírhozamát. Komoly fenntartásai vannak arról, hogy a negatív információkat kelljen előre tenni a kitben. A befektetési termékek előállítóinak felelősségéről szólva világosá kell tenni, hogy a kisbefektető által elszenvedett veszteség, illetve a KID között volt-e összefüggés, hogy a KID-ben nem tartották be a szabályokat. És ennek következményében az ilyen felelősség negatív hatásokat is gyakorol a piacra. Végül még néhány szót az édiáról a befektetési rendeletről, amelyel szabályozni akarjuk ezeket a befektető információkat, és a rendelet nem szabad, hogy mindent tartalmazon, amit az irányelv tartalmazott, viszont a referenciák pontosabbak kell, hogy legyenek. Például arról, hogy milyen bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokra is van lehetőség a termékek előállítói, közvetítők bizonyos esetekben részt vehetnek ilyen eljárásokban, csak itt van néhány furcsaság. Van joguk bírósághoz fordulni, de ez az alternatív vitarendezési eljárás eredményétől függ, és az elévülési idő kapcsán eznek semmi köze az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, ez túl restriktív előírás, és tulajdonképpen nem értünk egyet az, hogy kötelező legyen részt venni ADR-ben, vitarendezésben. Köszönöm Rüle asszony. Csak nagyon rövid leszek. Tegnap nem tudtam részt venni az árnyék előadók megbeszélésén de Pancéri úr kompromisszumos javaslatait alaposan átolvastam, és ezeket csak üdvözölni tudom. Minden bizonyal támogatni fogjuk ezeket, és ezért szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Thomas Handel. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Egyértelművé szeretném tenni, hogy a bizottság javaslatát, hogy nagyobb transzparenciát teremtsen ezen a területen, határozottan támogatjuk. De azért problémánk van ott, ahol túl kevés az, amit a bizottság javasol. Ez ez az információs dokumentum, vagy akár betegtájékoztatónak is mondhatnánk, ez nem tartalmaz mindent, eh, ahogyan ezt a előadó is elmondta például közvetítői díjak, bizonyítási teher, felelősség, szerintük nem szabad, hogy szerepeljenek ebben az irányelben. A bizonyítási teher kapcsán itt ez, ez leküzdhetetlen terreket róna a kisbefektetőre, ezzel nem értünk egyet. Az előadó nagyon értelmes módosító javaslatokat tett, és a kompromisszumos indítványokat is tudjuk támogatni. Páncéri kollega azt mondja, hogy nem elég messze megy az irányelv tervezet. Mi is azt gondoljuk, hogy a közvetítői díjakat is bele kellene számítani a költségekbe, tehát ezt határozottan támogatjuk. Viszont eltérő véleményünk van a felelősség kérdésében. Panceri úrnak az a véleménye, hogy közvetítő és a vásárló is még plusz információt írhat be a dokumentumba, és ezzel gyakorlatilag őket is részesülnek a felelősségben. Ezt a véleményt nem osztjuk. A, ugye eredetileg a beteg tájékoztató kifejezést használtam, és hagyd megyek még erről valamit, hogyha gyógyszerekkel vagy a patikával végzünk összehasonlítást. Egy patikában minden gyógyszer mellé tartozik egy standardizált betegtájékoztató, amely tájékoztat a kockázatokról, a felhasználásról. Szerintünk ez lenne a helyes megközelítés befektetési termékeknél is. Ezért kérjük az összes kivétel törlését. Hogyha egyszerűségre törekszünk és összehasonlíthatóságra, akkor ez tűnik a helyes eljárásnak. A betegtájékoztató egyszerű, érthető nyelven kell, hogy megfogalmazódjon. Ugye gyógyszereknél senki nem tartaná jónak, hogyha a gyógyszerész még kedv szerint kiegészítené a betegtájékoztató tájékoztató lévő információkat, és ez még hozzáírna a dolgokat. De lenne szükség a befektetési tervénkeknél, mivel a kibocsájtó viseli a felelősséget ezért, és nem szabad, hogy semmilyen plusz információt be lehessen írni a tájékoztatóba. Ez ugye nem kívánatos a reklám természetesen felvétele, de az előadók is különböző praktikákkal állnak elő, és fel rá erőltetnek vevőkre bizonyos termékeket, nem szólva a kockázatokról. Az előadó nagyon jó kompromisszumos javaslatokat tett, ezeket támogatjuk hogy az eladó, illetve a közvetítő is társfelelősséget visel. Itt megint csak a gyógyszer analógiámmal állnék elő. Természetesen a gyógyszerés is felelős azért, hogy melyik gyógyszer a legalkalmasabb az adott betegnek, és ezért melyiket célszerű ajánlani. De ez az információ, ezt az információt általánosítva tartalmazza a beteg tájékoztató, a végső döntést az orvos és a gyógyszerész, gyógyszerész hozza meg és szerintem a felelősség megosztás ez ilyen típusa jó lenne a befektetési termékeknél is. A beteg tájékoztató, tehát egy, nem csak egy ilyen alap információs dokumentum, hanem tanácsadásra vonatkozó normákat is figyelembe kell ennek kapcsán venni, amelyek most már szokásosak az EU-ban és a tagállamokban. Végül fontos számunkra, hogy a bizonyítási teher, esetleges károkozás miatti felelősségi kérdésekben, amely amiatt következett be, hogy rosszak az adatok a, a kidben, hogy ez a felelősség a kibocsátót, a termék kibocsátóját terhelje nem lehet bizonyítani, hogy mi okozta a kár, de a kibocsátónak legalábbis bizonyítani kell tudni azt, hogy az irányelv követelményeinek megfelelt a tájékoztató és helyes, korrekt adatokat tartalmazott. Itt is jó kompromisszumos javaslatok születtek, amelyeket támogatni tudunk. Köszönöm az előadónak, külön és nyomatékosan a kiváló munkát, és optimista vagyok, hogy a még nyitott kérdésekben is majd észszerű megegyezést fogunk elérni. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne ezer ponton valaki még hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor Lüde úr, kérem, hogy az Európai Bizottság véleményét fejtse ki. Az eddig elhangzottak a kapcsolatban. Thanks, uh, thanks a lot, Mr. Chairman. I'm... Köszönöm. Lüder úr helyettes vagyok, Lider, Lide a nevem. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztó védelmi szempontokat hangsúlyozzák a munkájuk során. Amikor a kémet befektető információ célokat tartalmazó dokumentum gondolatával előhozakodtunk, akkor arra gondoltunk, hogy ez legyen világos tömör és érthető. Teljes információval minden területen rendelkezzen, vagy megpróbáljon, megpróbáljuk ezt minél rövidebbre, közérthetőbbre fogni. Valahol az arany középutat kerestük az önök javaslatát tanulmányoztuk, és hát természetesen szívesen együttműködünk az a kapcsolatban, pontosan mi szerepeljen ebben a dokumentumban. A PRIPS irányelv a biztosítás közvetítési irányelvvel, a MIFID-del egy csomagot képez. Így tehát nem lehet ezeket teljesen külön kezelni a szankciókkal, illetve az alternatív vitarendezési mechanizmusokkal kapcsolatban is folytattunk vitát. A, a standard módszerekre tettünk javaslatot eredeti dokumentumunkban. Jó lenne, hogyha az ág, különböző ágazatok irányelvei tekintetben következetesek lennének. Egy pár konkrétumot kiragadva, a múltbeli a múltbeli hozammal kapcsolatban óvatosan kell eljárni, hiszen ez nem fekete-fehér ez a helyzet, talán lehetne azért a megfogalmazáson javítani. Az úgynevezett közlekedési lámpa gondolatával kapcsolatban a USITS termékekkel kapcsolatban is felmerült ez, hogy legyen inkább egy skála, nem annyira ez a piros-sárga-zöld eh, háromszínű megközelítés. Ezek lennének az első megjegyzéseim. Várom a további kérdéseket. Köszönöm. Páncéri úr szeretne mm, zárásképpen elmondani pár dolgot a menetrenddel kapcsolatban. Azt javaslom, ne hozzunk egyelőre döntést. Köszönöm. Természetesen szeretnék köszöntet mondani az összes hozzászólásért. Két-három témára azért szeretnék reagálni. Először is a hatály kérdése. Meg kell, hogy mondjam, hogy a vitában a képviselők támogatták a hatály kiterjesztését. Véleményem szerint fontos, hogy a parlament ezt a koncepciót próbálja beilleszteni a kezdetektől fogva a javaslatba, hiszen ez az első leges garanciája az átláthatóságnak a fogyasztók számára, összehasonlíthatóvá teszi a termékeket, így a jobb döntés előkészítéséhez hozzájárul. Próbálunk majd megoldást tartani a KID hosszának a témájára, és az információ rugalmassága kérdésére. A lehető legjobban kell majd párosítanunk az egyszerűség kérdését, és annak az igényét, hogy részletes információt kaphasson a fogyasztó a pontos tájékoztatás érdekében. Az alternatív vitarendezés kérdés tekintetében Természetesen az ADR irányelve koherensek kell, hogy legyünk. Minden esetre a mi feladatunk az elkészítendő jelentésben, hogy a figyelmünket a tagállami felelősségre koncentráljuk. A tagállamoknak kell garantálniuk, hogy korrekt módon történik az eljárás a fogyasztót pedig megfelelő módon tájékoztatni kell a panasz lehetőségek és a kollektív rendezés témáiban. Számunkra fontos ez az aspektus természetesen. Végül a felelősség kérdése objektívan az orvos és a gyógyszerész példa számomra nem meggyőző, hiszen az orvos fölírja a receptet, a gyógyszerész meg odaadja a gyógyszert de ha az információs láncba a közvetítőnek az a feladata is van, hogy egy bizonyos termék vásárlását ösztönze, akkor úgy gondolom, hogy nem csak a gyógyszerésznek, hanem a közvetítőnek is felelőssége van. Mindenesetre köszönet az összes kollégának. Úgy gondolom, hogy konvergálnak a vélemények, és természetesen együtt dolgozunk a megfelelő kompromisszumos szöveg összeállításán. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen, köszönet mindenkinek a jelentős munkáért. Ha az előadó majd az időzítésről egyeztetni kell, egyeztetni kíván velünk, akkor erre készen állunk. Lényeg, hogy bármikor álljunk készen a szavazásra, majd a vezető szakbizottsággal egyeztetni kell, hogy el tudják-e fogadni a mi javaslatunkat ilyen korai időszakban mert ha mi szavazunk, odaadjuk az előadónak, és esetleg attól függetlenül az, az 50 cikkel kapcsolatos jogunktól függetlenül talán jobban figyelembe veszik majd a véleményünket. Köszönöm szépen, térjünk át a következő, a második elemre ebben a csomagban. Biztosítási közvetítés irányelv. Katrin Stiller az előadó, nappárt árnyék előadó Karász úr. Karász úr nevében bárki fog szólni, esetleg a néppárt részéről egy önkéntes, de már érkezik. 11-kor meg fog érkezni, rendben. Azért uh, <coughs> akkor nagyon várjuk a megérkezését az ALDE nevében. Igen, hát szemekkel kisasszony Rulő asszony a zöldek nevében fog hozzászólni. Én jó magam is az ECR nevében néhány módosító indítványt benyújtottam, úgyhogy talán így teljes árnyék előadónak tekinthetem magam. És a bizottság részéről szeretném látni, hogy ki van itt Van Hula úr. Kérem, mutatkozzon be, és akkor tudni fogjuk ki maga. Steven Ryan vagyok, az új vezetőt helyettesítem. Üdvözlöm. Itt a lista előttem, de sajnos nem tudtam, hogy ki kicsoda. Catherine Styler, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Jó, hogy az Európai Bizottság is képviseltetve van. Az első árnyék előadói ülésre tegnap került sor, szeretnék köztet mondani a kollégáknak, hogy ilyen komoly érdeklődést és nagy számú módosító indítványt hoztak ide. Azzal érkeztek 182 összesen a módosítók száma. Hasznos volt a tegnapi ülés. Bizonyos kérdésekben megállapodtunk. A javadalmazás, az átláthatóság, a keresztértékesítés terén azonban vannak még véleménykülönbségek de szerintem nem lehetetlen kompromisszumra jutni. Közelednek, látszanak a harcálláspontok. Ez mindenkinek, főként a fogyasztóknak az érdeke. Hogyha sikerül fogya, kompromisszumra jutnunk a fogyasztói érdekek mentén, akkor az ECON illetékes szakbizottságnak igen határozott üzenetet küldhetünk, és remélhetőleg befolyásolni tudjuk az ECON um, jelentés végső formáját. A biztosítási termékek fontosak és fontosak eh, eh, az eredeti irányelvhez képest az ECON álláspont egyelőre komoly eh, változást nem tükröz, jó lenne egy alapos átdolgozást végrehajtani az irányelv terén. Korábban már beszéltünk arról, hogy e, legyen időnk a kompromisszumok kidolgozására annak érdekében, hogy mi szakbizottságunk véleménye minél e, összefogottabb legyen március 4-ére e, és március 20-áról beszéltünk. Szerintem ennél előbb is szavazhatunk akár, de ahogy az elnök úr is mondta, jó lenne, hogyha az Ekon jóval az Ekon előtt határozott véleményt tudnánk nyilvánítani ez ügyben. Hiszen minél ha erő, jobb pozícióban vagyunk, annál jobban tudjuk képviselni véleményünket az Econnal szemben. Tisztában vagyok vele, hogy a menetrend problémát okozhat egyesek számára, de egy apró kis változás sokat segíthet ez ügyben. A tegnapi egyeztetés alapján azt hiszem, hogy összeállt a menetrend. Köszönöm a szakbizottság titkárságának a nagyon komoly segítséget. Még egyszer mondom, a javadalmazás, átláthatóság és a keresztértékesítés azok a kérdések, illetve az összeférhetetlenség, ahol egyelőre, egyelőre eltérnek az álláspontok. Hogyha egy kis extra időnk van, akkor a kompromisszumokat talán tető alá tudjuk hozni. Lehet, hogy végül ez nem sikerül, de jó lenne, hogyha ez a plusz egy-két hét rendelkezésünkre állna. Főként az ekonnal kapcsolatos nehézségek tükrében. Az Econ szakbizottság jelentésének jelenlegi szövege egyáltalán nem szolgálja a fogyasztók érdekeit. Köszönöm, elnök úr és köszönöm mindenkinek, aki tegnap részt vett az ő egyeztetésen. Okay. Uh, well, I mean, I think on the timetable we'll... Köszönjük a menetrendel kapcsolatban. Hát erre majd még visszatérünk, de úgy tűnik számomra, hogy Panceri úrhoz képest kis lemaradásban van ez a dosszié. Több időre van szüksége. Páncéri úr pedig a kompromisszumok egy részében be is nyújtotta, jól értem. Elnök úr, mondanom kellett volna, hogy az ECON szakbizottság még egyáltalán nem tartott árnyékelődő ülést, úgyhogy azt hiszem, hogy mi előttük járunk egy lépéssel. Um, uh, we'll need to discuss that at the coordinators meeting. A koordinátorok ülésén majd visszatérünk erre. de mind kettőjüktől azt a benyomást kapom, hogy minél több a rendelkezésre, annál határozottabb álláspontot tudunk kialakítani az ekkornal szemben. Karasz úr még nincs itt, a többi árnyék előadó szeretne ezen a ponton bármit elmondani. Háci Márkákis úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Valóban, ahogyan Styler asszony is elmondta, az együttműködés nagyon baráti légkörben jól zajlik, ezt köszönöm És Hogyha az irányelvnek az a célja, hogy a biztosítási termékek esetében javítsa a transzparenciát, akkor ezt csak üdvözölni tudjuk. Oles Schmidt kollégával néhány módosító indítványt nyújtottunk be, és mellett szólnék, hogy a kompromisszumok elkészítésekor ne hagyják figyelmen kívül ezeket a módosító indítványokat. A kettes cikkre vonatkozó módosítóban például azt kérjük, hogy azonos versenyfeltételeket, lehetőségeket teremtsenek minden közvetítő számára. Tehát ugyanolyan fogyasztóvédelmi szabályokhoz, normákhoz, normák alapján eh, mérjék a teljesítményüket eh, a tagállamokban, eh, és ennek érdekében nyújtottunk be módosító indítványt. A letelepedés szabadsága, illetve a e, biztosítási közvetítők e, szabad mozgása e, témában is nyújtottuk be két módosító indítványt, a harmadik cikkhez és a hatodik cikkhez. A letelepedési szabadságban van tehát szó ezekben. Egy másik módosító tárgya a tanácsadás. Ezt jól ismerik a bankok témakörében mindenki, aki valaha hitelt vett fel, ismeri ezt az úgynevezett tanácsadói elbeszélgetést a bank valamelyik munkatársával. Tudjuk, hogy itt eltérően kezelik ezt a kérdést a tagállamok. Tehát az például, hogy elejegyzésre van-e szükség, amikor ilyen konzultációban vett részt valaki, tehát alá kell írni, hogy megértette az elmondottakat, itt ezt eltérően kezelik a tagállamok. Ezért mi azt kérjük, hogy legyen egy testre szabott információs formanyomtatvány, minden ügyfél esetében ez kell, hogy ennek alapján kell, hogy eljárjon a beszélgetés lebonyolító közvetítő, legyen ez egy szabványosított formanyomtatvány az összes EU hivatalos nyelvén, és ez biztosítja azt, hogy minden tájékoztatást megad a tanácsadó. A következő kérdéskör a minimális harmonizáció, ezt sem akarom megkerülni a tagállamoknak azért az egységesítési törekvések mellett szabad mozgásteret kell adni a saját szabályozásra. 19. módosítás, módosító indítvány, ezért mi csak minimális harmonizáció mellett szólunk, és még egyszer köszönöm hogy együtt, várom hogy együttműködés Styler asszonyjal. Nagyon köszönöm. Kívánom még valaki hozzászólni? Akkor, ha nem, akkor Ryan úrnak adom meg a szót, de közben, ha Karasz úr megérkezik, akkor persze neki is szót adok. Ha nem érkezik, akkor rövid szünetet tartunk majd, mielőtt folytatnak Ryan úr. Köszönöm. Néhány általános megjegyzést szeretnék tenni, és utána néhány konkrétumra is rátérnék, mi a, mik a bizottság prioritásai. Először is nyilvánvaló, hogy ez egy fogyasztókat megcélzó javaslat, ezt csak úgy tudjuk értelmezni, hogyha az egész javaslat csomagot nézzük, tehát ide tartozik a PRIPS is, amiről az előbb, amit az előbb vitattak meg, és a MIFID. A MIFID-del való párhuzam nagyon fontos, hiszen a MIFID tartalmazza az értékesítési szabályokat a nem biztosítási termék, a PRIPS termékekre vonatkozóan, itt pedig a biztosítási PRIPSek szabályait tartalmazza. Tehát mind a kettőben a problémák az egész folyamatot eltorzítaná, ezért nagyon fontos, hogy párhuzamosan tekintsük ezt a két elemét ennek a csomagnak. Az IMD-vel kapcsolatban a hatályról is szó esett, illetve hogy milyen szintű védelmet biztosítunk a fogyasztóknak, itt a minimális harmonizációra törekszünk. Aki megnézte a hatásvizsgálatot, az látja, hogy figyelembe vettük a KKV-kra rót terheket, hiszen sok ilyen biztosítási közvetítő KKV-ként működik, és ezért a KKV-kat megpróbáljuk minél kevesebb teherrel sújtani. Most rátérve a konkrétumokra, mik a bizottság fő prioritásai? Először is a hatály kapcsán. Itt szeretnénk széles hatályt megtartani, különösen azokon a területeken, ahol nyilvánvalóan voltak visszaélések a múltban. Ide tartoznak az utazási irodák, itt, itt voltak ilyen jogsértő értékesítések, azután a, a hat, házalóügyleteknél, tehát ezeket a problémákat meghatároztuk, és azt is, hogy mi nem tartozhat a hatály alá. Egy fő célkitűzés, hogy segítsük a határon átnyúló szolgáltatás nyújtást. De ennek az alapja kölcsönös elismerés kell, hogy legyen, ennek az alapja pedig az, hogy pontosan tudjuk definiálni, hogy milyen eh, szakképesítést eh, minimum szükséges. Ez eh, nagyon lényeges elem a határon átnyúló kölcsönös elismerés szempontjából, és ide tartoznak még a képzésre vonatkozó követelmények, szintén fontosak. Szerintünk a sok rész üzlet definiálásával kapcsolatban a legmegfelelőbb módszer a bizottságra átruházott hatáskör lenne, tehát delegált jogi aktusok, tudom, hogy nem osztják sokan ezt a véleményt, de fontos részletkérdések vannak itt, például a szakmai képesítés, egy ilyen egy ilyen részlet kérdés, és hogyha ezeket a, az irányában, a törzszövegben ben akarjuk definiálni, ahhoz akkor a jogalkotási sorozatban nagyon sok szakértő egyeztetésre lenne szükség, ezért a felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerintünk a megfelelő. Végül a MIFID-del való párhuzam, tehát valóban fontos. Ez egy, péld, egy példa, lehet erre a kereszt értékesítés vagy árukapcsolás kérdése. A MOFID tart, MIFID tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket is, ez is inspirálhat minket arra, hogy megpróbáljuk a kereszt értékesítésre vonatkozó eltérő nézeteket közös nevezőre hozni. Itt most még a folyamat közepén vagyunk, remélem, hogy az általam elmondottak is segítenek a vitában néhány dolgot pontosítani. Mr. Karas. Karasz úr, úton van, vagy érkezik? Hát itt az árnyék előadók jelenlétéhez kell igazítani a, az ülésünknek a struktúráját. Jó, akkor most Ryder asszonynak adom meg a szót. Lehet, hogy majd 11-re ér ide Karasz úr, és akkor megint meghallgathatjuk a raportőrt is, de pontosan 11-15-kor elkezdjük Ashley Fox témáját. Catherine, nem várunk akkor Karaszra. Uh, Elnök úr, nem hiszem, hogy 15 percig is tartana mondani valom, mégis az Európai Bizottság <coughs> mindig hasznos, hogyha fevezeti a Mifiddel való párhuzamosságot, illetve hogy ez az irányelv, a biztosítás közvetítés irányelv hogyan kapcsolódik más témákhoz. Az Európai Bizottság beszélt a utazási irodák gyakorlatáról, azzal, hogy kizárjuk a hatályából az utazási irodákat, pontosan ezt a célt eh, ásnánk alá. A delegált aktusok kérdésében lehet, hogy eltér a véleményünk, de a képzés, a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás elősegítése mind olyan témák, amelyet eh, örömmel láttunk viszont a javaslatban. Zárásképpen tehát ha marad még egy kis időnk, hogy a kompromisszumokat kialakíthassuk, hogy valóban a fogyasztói érdekek szem előtt tartásával alakuljon ki a végső álláspontuk, akkor az ECON szakbizottságot is tudjuk befolyásolni. Május 28-ára halasztották a szavazásokat, ha jól tudom. Ha mi egységes, határozott véleményt nyilvánítunk ez ügyben, eh, akkor meg tudjuk mutatni, hogy mennyire eltér a mi megközelítésünk az övéktől. a, persze a menetrendet majd a koordinátor ülésen döntjük el, de fontos, hogy a fogyasztók érdekeit a biztosítás közvetítés területén megvédjük minden áron, foggal, körömmel, Köszönjük, kollégina! Jó, akkor majd a menetrendre visszatérünk a koordinátor ülésen, hiszen sűrű a programja a szakbizottságnak, nem lesz ez könnyű. Attól is függ ez, hogy a kompromisszumok hogy alakulnak, illetve a szavazás meddig tart. Jó, köszönjük Stiller asszonynak, Stiller asszonynak a munkát. 5 perc kávészünetet rendelek el ezen a ponton. 11.10-kor folytatjuk eh, az online szerencsejátékokkal. Ashley Fox témájával. Nem akarom korábban kezdeni, mert ekkora írtuk ki ezt a napi rendi pontot, és mindenkire szükség van. Tehát kérem, hogy 11 óra 10 perckor folytatjuk. Karaszúra kapcsolatban pedig azt mondom a frakcióknak, az árnyék előadók kijelölésének megvan eh, a jó oka, hogyha az árnyékeladó nem tud itt lenni időre, akkor küldjenek valakit helyette, hiszen jól előre tudták, hogy mikor kérül eh, ez a téma napirendre, és hát elég rosszul veszi ki magát, hogyha egy komoly eh, politikai frakció nem képviselteti magát, nem akarom kioktatni őket, de hát mégiscsak a politikai frakció felelőssége, hogy a képviseletről gondoskodjanak. Köszönjük, akkor tehát nem akartam ennyire osztályfőnökös eh, lenni ma délelőtt, de még egyszer mondom, 11 óra 10 perckor pontosan folytatjuk. Uh, right, ladies and gentlemen, um, thank you for being back. Hölgyeim is. Uraim, köszönöm, hogy tartották magukat a megbeszéltekhez. Folytassuk akkor az online szerencsőjátékkal. Azt gondolom, hogy főként a e napirendi pontot sokan fogják követni az interneten keresztül. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit, az online nézőket is, hogy van egy hírlevelünk, az Imco hírlevél, erre feliratkozhatnak, és akkor minden hónapban megkapják ezt. Nem kell hozzá más, csak egy e-mail cím. Örülök neki, hogy napirendre tűzhetjük ezt a saját kezdeményezési jelentésünket, online szerencsejátékok a belső piacon hiszen az online szerencsejáték egy átfogó keretét tervezi kidolgozni az Európai Bizottság. Évek óta aktív szerepet játszunk e témában, szakértelemben nincs hiány. Sállemőze asszony, <clears throat> Pitikainen asszony szakértelmére támaszkodhatunk. Lehet, hogy eltérnek a vélemények ez ügyben, de e, a tudás velünk van ez ügyben. Tudás és ismeretek nélkül nem lehet megállapodni. Ashley Fox az előadója ennek a jelentésnek, rögtön meg is adom majd a szót neki. Pitikainen, Chaldemoise, Kreuzmann és Rulle kollégák következnek majd. Diong nem látom. Ők az árnyék előadóink. Aztán Persze bárki hozzászólhat. Harry Timing, osztályvezető helyettes az Európai Bizottság nevében fog hozzászólni. Hogan asszony pedig ennek a témának a felelőse. Tehát Ashley Fox következik. 12-re be kell fejeznünk. Legyünk összeszedettek, tömörek. Fogjuk még vitára bocsátani ezt a témát. Igazából ez csak az első ilyen nyita, vitanyitó szeánsz lesz. Esli Fox parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Örülök annak, hogy megkaptam ezt a témát előadóként, ami fontos, nem csak az én régióm számára, hanem az egész európai belső piac számára. És annak is örülök, hogy két volt előadóval működtetek együtt, akik elnék előadóként segítik a munkámat, és akiknek a témával kapcsolatos tudásra nagyon sokat segít. A szakbizottságunk Schalde Műze, a Kreuzmann és most a Fox jelentések formájában vé... nyilvánít véleményt ez ügyben. Biztosan benne, hogy jó lesz az együttműködés. Az elmúlt hetekben próbáltunk egyeztetni az érintettekkel, a szabályozó testületekkel, az ágazati cégekkel, a sportszervezetekkel, lobby szervezetekkel egyaránt. Szerintem az online szerencsejáték szabályozásának egyetlen helyes módja, hiszen természeténél fogva ez határon átnyúló természetű, az, hogy európai szintű szabályozásra törekedjünk. Ugyanakkor az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban, a tanácsban is eh, elég határozott eh, vélemény alakult ki a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával. A kapcsolatban, elnök úr, nagy ecsetvonásokkal vázolnám fel a fő vonalait a jelentésemnek. Az első terület, ahol fel kell lépnünk, az az uniós jogszabályoknak való megfelelés területe. Képviselőtársaim nyilván tudják, hogy volt egy olyan időszak, amikor az Európai Bizottság igen keveset tett annak érdekében, hogy betartassa az Európai Uniós jogszabályokat. Ezt sajnálatosnak tartom. Krajcman úr jelentésének megjelenését követően az Európai Bizottság proaktívabbá vált ezen a téren, de hát van még bőven tennivaló. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy a belső piaci szabályoknak szerezzen érvényt mindenáron. A nemzeti szabályozó szervek között együttműködés fontos. Lehetnek például közös olyan technikai szabványok, amelyek hatékonyabbá tehetik a felügyeletet. Például a játékosok, a szerencsejátékosok közönös azonosítása olyan terület, ahol hozzáadott európai értékről beszélhetünk a fogyasztó védelem, a reklámozás, mind-mind felmerülő aspektusok. Fontos, hogy meghatározhassák, hogy mennyi pénz, maximum mennyi pénzt játszanak el, illetve hogy kizárhassák magukat eh, önkéntesen egy, egy websájtról. Egy etikai kódexet is eh, etikai kódex is kívánatos lenne, lenne egy bizonyos jel, mondjuk egy papírsárkányjel, jel, amit csak olyan honlapok használhatnának, akik ezt az etikai kódexet önkéntesen betartják. Pénzmosás elleni szempontokat is figyelembe kell vennünk, hiszen sajnálatosan ez is vele járója az online szerencsejátékoknak. Nem is beszélve a sport beli visszaélésekről, hiszen például a bunda és az online szerencsejáték egymástól elválaszthatatlanok. Az első szövegváltozat, ha minden igaz, jövő hét közepére elkészül, akkor megküldöm mindenkinek az angol változatot, és elküldöm a fordítóknak is Luxemburgba a dokumentumot. Most kíváncsian várom a többiek véleményét, hogy mi az, amiről elfeledkeztem, mi az, amit kihagytam, vagy mi az, amiben szöges ellentétben állnak eh, a vélemények. Április 4-e várhatóan a módosítók benyújtásának a határideje, tehát eh, addig bizonyára lesz elég időnk arra, hogy a többi előadóval a potenciális kompromisszumokról egyeztessünk, hogy minél nagyobb többséggel kerüljön elfogadásra a jelentés. Elnök úr, árnyékelőadók, tisztelt kollégák, Remélem, hogy gyümölcsülőző lesz az együttműködésünk, hogy minél több kollega véleményét tükrözze ez a szöveg. Köszönjük, Esli! E, valóban világos, tömör és érthető volt a felvezetés. azt mondjuk, adom meg a szót. Uh, thank you for the... Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a nagyon konstruktív bevezető megjegyzéseket, és azt, hogy hajlandó az együttműködésre. Azzal kezdeném, hogy persze én is tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, a tagállamok nagyon eltérően állnak hozzá, van egészen liberális hozzáállás, és egészen restriktív, vagy akár monopóliumok felé is elment néhány tagállam. Tiszteletben kell ezeket az eltéréseket tartani, és ez a kiinduló pontunk. Személyes véleményem és persze, ami a frakciómat illeti, a lehető legtranszparensebb, nyitottabb, tiszteletteljesebb módon jártam el. Megpróbáltam a legkülönbözőbb álláspontokat, véleményeket is figyelembe venni, hiszen a fogyasztóknak az lesz a legjobb, hogyha ez a szakbizottság, amennyire lehetséges, közös véleményre jut a kérdés kapcsán. Egyetértek, hogy a bizottság javaslata kiegyensúlyozott. Az online szerencsejáték kérdésköre nem csak európai, hanem világjelenség. Az első kérdés, amivel foglalkozni kell hosszú távon, az az, hogy hogyan teremtjük meg az egyensúlyt eh, a következő két dolog között. Tehát egyrészt ez egy olyan tevékenység, ami alapvetően globális, és most nekünk viszont európai eh, szabályozásban kell gondolkozunk. A másik dolog, nagyon eltérő eh, utakat, módszereket választottak a tagállamok, és ezt tiszteletben kell tartani. Az első megállapításom. A szerencsejáték elég speciális jellegű, természetű dolog. Nem lehet összehasonlítani a belső piacon értékesített más termékekkel. Viszont össze lehet hasonlítani például az élvezettel, a dohányzással, ahol úgy döntöttünk, hogy ahelyett, hogy ezeket törvénytelenné nyilvánítanánk, és megpróbáljuk a problémák gyökerét feltárni, és megpróbáljuk a piacot is ehhez igazítani. De miután itt függőségekről van szó, nagyon szigorúan kell vizsgálni és e, feltárni a speciális sajátosságokat. Nagyon fontos a védelem, a fogyasztók, polgárok védelme, a kiskorúak, a különösen kiszolgáltatott csoportok védelme. Ez lesz a második fő célkitűzésünk. Nos, hova vezet mindez? Szeretnék felvetni néhány elvi dolgot a vita számára. Egyrészt problémák vannak a pénzmosással, a bűnözéssel kapcsolatban, és a függőség több más problémát is felmutat, és ezek a jellemzők különösen sűrösödnek, és jellemzőbbek talán az online szerencsejátéknál, mint más függőségeknél. Hogyan Tudjuk tehát például azonosítani a szerencsejátékosokat. Először is egy tökéletes azonosító rendszerre van szükség. A játékosokat egy megfelelő rendszerben azonosítani kell tudni, és korlátozott számban, akár hitelkártyán, akár bankszámlán keresztül, vagy a fizetési mechanizmuson keresztül, meg kell tudnunk mondani, hogy ki az, aki játszik, honnan jön a pénz, és hova megy. Ez látják, hogy ez már kapcsolódik a pénzmosáshoz is, és más bűnöző tevékenységhez is, és az adófizetés is felmerül természetesen. A második dolog. Miután azonosítottuk a játékosokat, kell, hogy legyen egy önfajta önszabályozás eh, a játék korlátozására, vagy akár egy ilyen cooling off eh, eh, periodra, amikor is szüneteltetik a játékot a játékosok. Hogy ez most megvalósítható vagy sem, ebben nem mennék bele. A lényeg az, hogy legyen egy összeurópai rendszer, ahol a játékosok és ez legyen kötelező, tehát bele kell egyezniük ebbe. A játék szintjétől mértékétől, sűrűségétől függően, hogy most hetente milyen gyakorisággal játszik, valamilyen limitet kell meghatározni, amit elérve le kell, abba kell hagynia a játékot és ilyenkor, vagy persze lehet, hogy az egy adott honlapot elhagy, és egy másikon folytatja a játékot. Ezeket a limiteket azonban tiszteletben kell tartatni a játékosokkal. Gondolkozhatunk azon, hogy jogilag kötelező szabályozást alkossunk-e, európai jogszabályt, de először talán kezdjük az iránymutatásokkal. A harmadik fontos dolog. Hosszabb távon jogilag kötelező jogi eszközre van szükség, amelyek az európai piacon szolgáltatókat is szabályozzák kötelező módon. A szolgáltatók előállítóit is nyilvántartásba kell venni Európában, vagy legyen szükségük engedélyre. Ennek a dolognak a lényege az, hogy nem lehet európai vagy nemzeti szankcionálási mechanizmus kötelezően akkor, hogyha nincsenek eh, nyilvántartásba véve a szolgáltató. Végül az utolsó megjegyzésem tisztességtelen reklámra vonatkozik eh, az online szerencsejáték eh, kapcsán. Itt nemzeti jogszabályokat és az EU szabályokat is természetesen be kell tartatni. Ahogyan az előadó is elmondta, intenzívebbé és korszerűbbé kell tenni az igazgatási együttműködést a tagállamok között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon világos volt, amit elmondott. Sáldemóza asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Fox úr önnek is az előadást. Érdekes még egyszer beszélni az online szerencsejátékokról. Szerintem nyilvánvaló, hogy valamennyien előrelépünk a vita során, és erre szükség is van. A szociálisták demokraták nevében üdvözöljük a bizottság közleményét, amit jónak tartunk. Rávilágít arra, hogy hol van szükség valamilyen lépésre, például a bundázás, itt nyilvánvaló, hogy valamit már tenni kell. De ami mindenképpen tetszik nekem a bizottság közleményében, az az, hogy a bizottság elismeri azt, hogy ezen a területen egy fokozatos megközelítésre van szüksége. Nem lehet túl gyorsan előre lépni, tiszteletbe kell tartani a tagállamok eltérő kultúráját, eltérő döntéseit, és a szubszidiaritás elvét is. De ehhez hozzátenném azt is, hogy amikor a fogyasztó védelemről van szó, akkor azért előre kell lépnünk, hiszen nyilvánvaló védeni kell a fogyasztókat, a játékosokat, a gyermekeket, és szerintem ezt ma még nem kielégítő módon tesszük meg. Ezért szerintem a munkánk során, amikor az ön jelentését megvitatjuk, eh, Fox úr, többet kell beszélnünk arról, hogy hogyan védjük a fogyasztókat. Az SZSD frakciónak ez a legfontosabb eh, eh, prioritása. Ugye most még nem tudunk eh, európai rendeletet hozni az online szerencsejátékokra, de szerintem azért előbbre léphetünk például a tagállamok közötti igazgatási együttműködés keretében. Tetszik nekem ez a szakértői munkacsoport, amit eh, kezdeményezett a bizottság. Talán a bizottságtól még meghallgatnánk, hogy hogyan lehetne elérni, hogy jobban működjön ez a munkacsoport, ez a szakértői csoport. Ne beszélhetünk tehát arról, hogy hogyan tudunk tovább lépni, a cél, hogy védjük a fogyasztókat. De azt is hozzá kell ehhez tennem, hogy nehéz egyet nem érteni, amikor Fox úr ön azt mondja, hogy meg kell felelni az EU jognak. Természetesen ki ellenezné ezt senki. De szerintem azt is látnunk kell, és ez, ez rendkívül fontos, hogy az online szerencsejáték eh, nem egy szokványos eh, tevékenység, ez egy nagyon speciális jellegű gazdasági tevékenység, ezért nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy az ágazat be kell, hogy tartsa az összes jogszabályt, ami az egy egységes piacra vonatkozik. Ez nem lehetséges, a speciális sajátosságait ennek figyelembe kell venni. Az Európai Bíróság megfelelő döntéseit is tehát egyensúlyt kell teremtenünk. Amikor egyrészt elismerjük, hogy ez a szerencsejátékoknak egy nagyon speciális területe, és persze nyilvánvaló, hogy az Európai Bíróság döntéseinek is meg kell felni, és általában a jogszabályoknak, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mi történt több tagállamban. Láttunk sok mindent a tagállamokban, például az új tagállamok megnyitották a piacukat, és el kell fogadnunk, hogy időre van szükség, alkalmazkodniuk kell tudni ahhoz, ami, és úgy kell eljárniuk, ami a legjobb az adott tagállamnak is. Tehát ez a fokozatos lépésenkénti megközelítés a helyes ennek a problémának a kezelésében. És ha saját hazámat Dániát hozhatnám fel példaként, van egy új, nagyon liberális szerencsejáték törvényünk, és amikor a különböző szereplőkkel, EU-beli gazdasági szereplőkkel beszélek, akkor nagyon sokak tetszik a DAM modell. Azért, mert elég nyitott. Könnyű engedélyt, engedélyhez jutni, és a dánoknak szerencsejáték lehetőségeket biztosítani. De az én megítélésem szerint ez, ez nem működik igazából túl jól. Ugye könnyű engedélyt kapni, de nem lehet egy weblapot nyitni, vagy egy újságot, nem lehet filmet tévén megnézni, annélkül, hogy ne látnánk valamilyen szerencsejáték reklámot. Elég agresszíveket, túl agresszíveket, és ezzel foglalkoznunk kell. Mert ha liberalizált a piac, és az Európai Bíróság döntése értelmében ezt kell biztosítani, akkor hogyan kezeljük azt, hogy ez a nyitott, liberalizált piac azért ne azt jelentse, hogy minden reklámot csak egyszerűen megengedünk. Itt van például a foci Például a Bayern münchen ugye minden meccsét megnézzük, de eh, nem lehet egy futball meccset megnézni, hogy közben ne jönne egy póker reklám. És ehm, ezt problémásnak tartom erre gondolok, tehát tennünk kell valamit, hogy védjük a fogyasztókat. Nyitott vagyok a vitákra, hogy hogyan tegyük ezt meg, hogyan kezeljük a kérdéseket. Tehát sok mindenről beszélhetünk, itt most be is fejezem, de örömmel várom a viták, a következő hetekben, és biztos vagyok abban, hogy végül majd sikerül jó megoldást találnunk. Uh, Köszönöm. Ahogy azt már az elején mondtam, igen komoly szakértelemmel bírnak a kollégák ezen a területen, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jó eredményre tudunk majd jutni. Kreuzmann urat elfelejtettem említeni. Mose asszony jelentése után ő volt a második, aki ilyen jelentést készített. Parancsoljon. Szóval Köszönöm. Pár mondatban angolul szeretnék Sademőze asszonynak gratulálni. Mindenki a szubszidiaritási elvről beszél, ugyanakkor nem csak európai szintű megoldást sok léteznek arra, hogy a szerencsejátékosokat, a fogyasztókat védjük, a bundázás ellen, a, mani- a pénzmosás ellen fellépjünk. Ez, ezeket nagyon nehéz lenne nemzeti szinten megoldani. A Dán példa roppant érdekes. Húsz 20 cégre szűkítették a németek, nyilván veszt, el fogják veszteni az erre vonatkozó pert, de hogy most európai megoldásra kell jutnunk, más út nincsen. Nagyon érdekes, az, amit az Európai Bíróság mondott, mi szerint minél több engedélyen rendelkező cég működik az a piacon, annál jobb a fogyasztóvédelem. Ez nagyon fontos, hiszen amikor van egy fekete vagy szürke piac, akkor nem lehet a fogyasztókat védeni. Hogyha engedélyeztetési rendszer van, és megvannak a szabályok arra, hogy ki kaphat és hogyan ilyen engedélyt, akkor sokkal jobb a helyzet. Folytatom németül. Ezzel a kedvez, kezdeményezéssel a bizottság széles köröket érintő felhívást intézi, többek között az Európai Parlamenthez is, ahogyan ez az én is kiderült, és Saldemóz azt is elmondta. Az én jelentésem is a cselekvési terve egy része. Az a véleményem, hogy nem elég bátor ez a kezdeményezés. A bizottság nagyon jól felismerte, idézem, hogy átfogó európai keretre van szükség ahhoz, hogy a belső piac alapelveit érvényesítsük, megakadályozzuk a bűnözést, és megóvjuk a sport integritását. Egy határok nélküli digitális piacon a tagállamok, egy, tagállamok egyedül ezt nem tudják biztosítani. A bizottság helyesen elemzi a problémákat, de nem megy elég messzire a megoldás javaslatára javaslatában. Ez ben a cselekvési tervben például nincs semmilyen konkrét cselekvés, hanem ehelyett az együttműködésre koncentrál, a bevált gyakorlat cseréjére, és nem kötelező ajánlásokra. A bizottság azért legalábbis bejelentette, hogy két év múlva kiértékeli azt, hogy további jogalkotási lépésekre szükség van-e. Bizakodó vagyok, hogy végül is a bizottság arra a következtetésre fog jutni, hogy egy lépéssel messzebb kell mennie. Gratulálok a bizottságnak azért, hogy a belső piaci elvek érvényesítését prioritását tette a tagállamok számára, és a bizottság a parlament nyomása alatt megígérte, hogy a rések esetleges módosításával is ezért mindent meg fog tenni adott esetben kötelezettségszegés miatti eljárást indít a tagállamok ellen, hogyha a tagállamok a saját belső jogszabályaikra vonatkozó információ információt nem adják át a bizottságnak. A következő fontos dolog az administratív együttműködés a hatóságok között. Az igazgatási hatóságok közötti együttműködés javítja a fogyasztóvédelmet, csökkenti a bürokráciát, de az elég homályos marad a szöveg. A fogyasztóvédelem személyes információk, úgynevezett személyes adatokra is kiterjedhetnek a játékosok vonatkozásában. Mindenképpen javítani kell a belső piaci információs rendszert. Harmadik prioritás a fogyasztóvédelem, különösen a kiskorúak és a problematikus játékosok védelme. Itt a bizottság azt mondja, hogy egy hatékony fogyasztóvédelemhez megfelelő jogi keretekre van szükség, magas szintű minimum normákra. De a kívánt hatást nem fogjuk elérni, hogyha nem szabályozott szolgáltatók karjaiba űzzük a fogyasztókat, a játékosokat, a negyedik prioritás a csalás, pénzmosás elleni küzdelem. A parlament felhívására a bizottság itt felszólít a jobb együttműködésre, a tagállami szerencsejátékot szabályozó hatóságok, rendőrségek között. A tagállamok intézkedéseket kell, hogy hozzanak, például nemzeti a pontokat kell létrehozniuk, de mindezek nem jogkövetkezménnyel járó kötelező javaslatok, én itt más javaslatokat tennék, ugyanis a csalás és a pénzmosás a bűnüldöző hatóságokra tartozik, és őket kell olyan helyzetbe hozzani, hogy ezzel ellen aktívan fel tudjanak lépni. A pénzmosás irányelv alá be kellene vonni az online szerencsejátékokat, ezt üdvözlendő. Az ötödik pont a sport integritásának megőrzése, a játékok manipulásának megakadályozása, mert ez nagyon nagy veszélyt jelent a sport integritására, és globális méreteket öltött. Ezért a sportegyesületeknek szorosabban együtt kell működni, a hatóságokkal információt kell cserélni egymás között is, és az európai és nemzetközi bűnüldöző hatóságokkal, valamint az Európollal és az Interpollal is. Nagyon jó alapunk van a vitához, izgalommal várom Fox kolléga javaslatait, és minden bizonyal az én jelentésem kapcsán is majd olyan jól tudunk majd együtt működni, hogy itt a parlamentben nagyon széles alapokat teremtünk, ahhoz, hogy nagy támogatottságot kapjon a jelentés. Ez tulajdonképpen már megtörtént itt a parlamentben, és ennek köszönhető, hogy a bizottság bátrabb lépéseket is tett, mert erre szükség van, az itt felsorolt problémákat csak európai szinten lehet megoldani, ezért meg kell tennünk a következő lépést, arra kell biztatnunk a bizottságot, hogy további lépéseket tegyen, most már önkéntesen, hiszen a szubszidiaritás elvét figyelembe kell tartanunk, nem tudunk mindent megtenni, de talán azért a kötelező jogi kereteket is is megszabhatunk. Very much. Um, now the Köszönjük. Uh, Rüle, uh, asszony, majd Borgézi úr. Köszönöm szépen én is köszönetet mondok, nem csak a jelentés készítőjének, mert még nincs kész a vélemény, hanem Kreutzmann úrra utalnék. Kreutzmann úr jelentése nagy támogatást élvez a parlamentben, erre kell építenünk. Fox úr jelentése majd tovább folytatja ezt a munkát Igazat adok önnek, hogy itt célkonfliktusról van szó. Egyrészt a szubszidiaritás, másrészt pedig a tökéletes fogyasztó védelem között. A tagállamok nem tudták garantálni a fogyasztóvédelmet, nem értették meg a tagállamok azt sem, hogy, vagy nem tudják felszámolni a szürke zónákat, a fekete bárányok ellen nem tudnak felépni, ezért európai fellépésre van szükség. De fontos számomra, hogy hova tesszük a hangsúlyokat. És tényleg az a véleményem, hogy itt egyértelműen összeegyeztethet, összeférhetetlenségre van szó. A piacnyitás az csak egy dolog, de ugyanilyen fontos a bűnözők elleni fellépés, a függ függőségek eh, elleni fellépés, a tisztességtelen reklám elleni küzdelem, amiről Sáldemóz asszony és Kányan asszony is beszéltek, ez is nagyon fontos és eh, kiegyensúlyozott és méltányos eh, megegyezés születik, hogy hogyan oldhatjuk fel ezeket az érdekkonfliktusokat, csak akkor tudunk tovább lépni. Egy fontos kérdés az engedélyezés, ugye, de természetesen ezt, ezt hozzá kell kapcsolni azt is, hogy ezeket a fekete párányokat tényleg üldözzük. Nagyon pozitív az önjelentésében is, mert ott nagyon világos intézkedéseket sorolt fel, hogy hogyan lehet küzdeni a fekete bárányok ellen, és ezt egy engedélyezési rendszer nem szabad, hogy megszüntesse. Borgézi úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az a vita, amiben itt most belementünk a dokumentumok alapján, mindenképpen kapcsolódik egy előzetes általános meggondoláshoz. Az online szerencsejáték forradalmat képvisel a hagyományos szerencsejátékhoz képest, hiszen korábban játék, ellenőrzött játéktermekben folyt ez a tevékenység. Persze ott is volt sok probléma, de mégis valahogy monitorálás alatt voltak, szabályozás alatt voltak, ellenőrzés alatt álltak. Gondoljunk például a Police de Jeux francia rendőrszervezetre, amely konkrétan ezzel a témával foglalkozott. Most pedig teljesen megváltozott a helyzet, a játék abszolút a bűnözéshez kapcsolódik a szerencsejáték. Nagyon nehéz nyomon követni, nagyon nehéz a felügyelő hatóságoknak ellenőrzést alatt tartani a helyzetet. Ez az újfajta online szerencséjáték teljesen megváltoztatta a világot, az egész világ egy nagy szerencsejáték teremé vált. Például Olaszországban a helyzet már önmagában is aggályos, de drámaivá válik. Az olasz online játék jövedelme 22%-a az egész világ szerencsejáték jövedelmének. Ugyanakkor az olasz adóhatóság 0,6%-ig jut el, ezt ennyi tud nyomon követni. Hát ez az első probléma, a tényleges adózás, adóztatás. Gondoljunk egy válságban lévő országra, mint Olaszország. 15,4 milliárd euró forgalom 2012-ben. És mindez kinek a kezében? ...391 honlapot határoztak meg, amely 20 különböző székhelyen van bejegyezve, Ciprus, Málta, Ausztrália, San Marino, hát ezek az adóparadicsomok. És egyébként nem is tudjuk, hogy eh, ki van ezek mögött. Lehet a Corallo család, ami egy kiváló lottó pályázat főszereplőjévé vált. Zárójeles megjegyzésem, hihetetlenül, de Olaszországban a lótót mindig közvetítette a televízió, most meg már nem. Ez egy másik fontos téma. Arról beszélünk, hogyan védjük meg a fogyasztót saját magától, ugye a reklámbeszélytől. Én szeretném, hogyha az európai szabályok védenék a globális szerencsejáték csalótól a fogyasztókat, hiszen a játék szabályosságára milyen garancia van? hogyha olyan emberek kezében vannak ezek a játékok, akiket nem is ismerünk, nem tudjuk kik azok, nem tudjuk mennyire bűnözők, egyetemen bűnözők. Úgyhogy ennek alapján csak arra gondolhatunk, hogy esetleg például kábítószerkereskedelemből származó pénzt használnak föl, és akkor nem várhatják el, hogy angol emberként viselkednek, amikor szerencsejátékot szerveznek online-on. Inkább kamara és maffia eszközöket, meg a drangeta eszközeit várhatjuk csak tőlük. Ez fenyegetettség a felhasználók számára. Hogyan tudjuk a kiskorúakat megvédeni, amikor legalábbis Olaszországban bárki vehet egy előre fizetett kártyát, és játszhat online. Nem is tudjuk, hogy ki az, kiskorú, nagykorú. Úgyhogy a nyomonkövetésre vonatkozóan is fontos szabályokat kell hozni, illetve az online szerencsejátékhoz való hozzáférés az nem szabad, hogy általános legyen, ha tényleg védeni akarjuk ezeket a közérdekeket. Végül még egy aggályos aspektus. Még mindig Olaszországról beszélek, de úgy gondolom, hogy az európai hatóságoknak ellenőrizniük kéne, hogy ez csak olasz jelensége. A legfontosabb bankcsoportok jelenléte a részvényesek között az online szerencsejáték szervező társaságokban. Csak Olaszországban. Monte dei Paschi di Siena, ami manapság súlyos tények miatt ugye pénzmosási gyanúba keveredett. A többségi tulajdona van egy nagy szerencsejáték szervező cégben. São Paulo a csoport szintén az NAI csoport mögött áll. Az a kérdésem, hogy normális helyzet az, hogy a bankok, ahhoz sajnos nem oszlik meg a megtakarítás, gyűjtés és a spekulációs tevékenység, lehetséges az, hogy enélkül, a felosztás nélkül a takarékgyűjtő bankok ugye normál gazdasági megtakarítási tevékenységgel foglalkozik, aki komolyan fizeti az adókat, gyakorlatilag a bankokon keresztül ilyen gyanús tevékenységeket finanszíroz, mint az online szerencsejáték. Köszönöm szépen. Természetesen most nem a banki szabályzatról beszélünk, de a kapcsolat fontos. Hölgyeim és uraim, kevesebb, mint negyed óránk van, 12 be kell, hogy fejezzük ezt a témát. Négyen kértek szót, plusz a bizottságnak is szót akarok adni. Mi a preferenciájuk? Talán ha a bizottságnak lehetőség lesz, hogy majd később szóljon föl, akkor inkább meghallgatnánk a képviselőket. Ugyanakkor, hogyha fontos mondani valója van a bizottságnak, akkor szívesen megadom a szót. Fajner Fialna, Fialner urakat, akit külön üdvözlök, Szelenova és utolsó képviselőt is arra kérem, hogy abszolút maximum két percig beszéljenek, mert legalább két percet kell, hogy adjak az előadónak is, hogy összefoglalja a vitát. Szigorú leszek. Ha pedig inkább csak később szeretnének hozzászólni, akkor eh, ezt az opciót abszolút el fogom tudni fogadni. Akkor már is eh, kezdjük a visszaszámlálást. Köszönöm, elnök úr. Tényleg tudok rövid lenni, hiszen minden hozzászólással, amiket eddig hallottunk, teljes mértékben egyetértek. És még az, azon csodálkozom, hogy Kreitzmann úr által elmondottakkal is egyet tudok érteni legyünk elég bátrak, hogy kitartsunk amellett, amit gondolunk. A német tartományokban ugyanis a szabályokat sokszor megengedhetetlen beavatkozásnak tekintik. Schleswig-Holstein tartományban ez korábban így volt, most egy kicsit változott, de még mindig azt mondják, hogy Európa alapvetően ne avatkozzon be ebbe. Krisztus Salemóze és Kreitzmann úr jelent döntései után most két dolog változott. Egyrészt volt egy ugye, hatalmas botrány a futball fogadásoknál, az egész világra kiterjedt, nem csak Európában, és ez is arra kell, hogy serkentsen minket, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Fokszorat kérem, hogy aktualizálja eh, ezt a kérdéskört, eh, hiszen itt már döntésünk is született, itt eh, minden embert, a sport szerelmeseit csapták be. A másik változás pedig az új pénzmosás irányelv. Úgy hallottam, hogy erre is ki fog térni, ez nagyon fontos lenne. Ugyanis, amit az olasz kolléga kérdezett, ez nagyon fontos, a háttérben működő ilyen fiktív cégek, vagy postaláda, postafiók címek, cégek azok, akik most a sötétben tevékenykednek, és őket láthatóvá kell tenni. Ez az új pénz mosás irányelv kapcsán megtörténhet, erről is kell beszélnünk. Köszönjük szépen, Fjellner úr, akit külön üdvözlök. Thank you very much much, Malcolm. Köszönöm, Malcolm. Először is egyetértek Sáldemőző asszonya, valóban haladunk. De nagyon lassan haladunk. Ennyi év után még mindig az az érzésem, hogy a tagállamok lassan változtatnak a szabályokon, mi azonban nem igazán állunk a dolgok, a helyzet magaslatán végre ki lehet mondani a tiltott szót, hogy jogszabály, európai jogszabály ezen a területen. De persze csak a fogyasztóvédelemre eh, fogyasztóvédelemre való tekintettel. Eh, én is, én is változtam. Eh, azt mondom, hogy a monopólium rendben van, de csak akkor, hogyha a fogyasztókat védjük vele, és nem az állami bevételeket és hogyha nem ez a helyzet, akkor az Európai Bizottságnak valamit tennie kell, fel kell lépni ellene. Az engedélyezés, engedélyeztetése kapcsolatban, a licenszekkel kapcsolatban a bürokratikus terhet a tagállamokban csökkenteni kellett volna, ez az Európai Bizottság feladata. Sokan ugyanazt akarják, de másképp más szabályokon keresztül kívánják ezt elérni, ez pedig bürokratikus terhet jelent. Hogyha a régi cégeket, a monopóliumokat akarják védeni, akkor az Európai Bizottság részéről fellépést várunk. A jogsértési eh, eljárások száma, a megoldatlan jogsértési eljárások száma egész egyszerűen nevetséges. Végezhető, de nem utolsó sorban eh, Furcsa az, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv hatály alól kivettük az online szerencsejátékot, ez, ez, ez problémás. Legalább hogyha én például Svédországban önkéntesen kizárom magam a szerencsejáték szájtokról, akkor természetesnek kell venni azt, hogy az egész Európára vonatkozóan szerintem ez a legkevesebb, amit elváratunk. Köszönöm. Köszönjük Fjellner úrnak, hogy ismét megtisztel szakbizottságunkat jelenlétével. Monopolimmal kapcsolatban nagyon érdekes volt, amit mondott. Já také vystoupím jen krátce, spíš z pozice toho, že jsem stínovou zpravodaj. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Árnyék előadó vagyok a Kulturális Szakbizottságban is ennek a témának. Úgyhogy itt az IMCO-ban szeretném hangsúlyozni a fogyasztóvédelmi szempontokat ebben a témában, ebben a kérdésben. Fontos eh, szerintem hangsúlyoznunk, hogy a szerencsejáték, online szerencsejáték és az online eh, fogadás eh, súlyos kockázat, a függetlenség és a függőség tekintetében, hiszen a hagyományos fogadáshoz képest nincsenek semmiféle akadályok, úgyhogy még könnyebb függővé válni az online játékok esetében. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a közleményért, ez egy jó minőségű közlemény. Sok mindenről beszámolt az előadó, ezekre most nem fogok kitérni. A Kulturális Szakbizottságban már lefolytattuk a vitát erről a témáról. Sokat beszéltünk a felelős reklámtevékenységről, hangsúlyozzuk az érzékeny, sérülékeny csoportok védelmét, kiskorúak, gyermekek, véleményünk szerint. le kéne tiltani a kiskorúak számára az online fogadás lehetőségét. A harmadik probléma a csalásra terhert foci meccsek. A sport integritását kérdőjelezi meg mindez, de úgy gondolom, hogy majd ezzel a többi kolléga is fog foglalkozni ezzel a témával. Köszönöm szépen. Két perc van az utolsó hozzászólának. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy percet fogok csak beszélni. Sokat beszéltünk már erről a kérdésről, de azért néhány dolgot biz, mindenképpen fontos hangsúlyozni. A megelőzés nagyon fontos, hogy el tudjunk kerülni további károkat. Nem teljesen egyértelmű, ugye, hogy kik állnak a szerencsejátékok között. Engedélyen rendelkező működtetőkre van szükség. Ennek az engedélynek három alapelve kell, hogy legyen az engedély megadásának. Szolidaritás, a játék mindig más tevékenységekhez kapcsolódik, kultúrához, sporthoz, és a elővigyázatosság is nagyon fontos. Mindenképpen a működtetők beazonosítása nagyon fontos. Fox úr mondta, hogy egyeztetett az érdekelt felekkel, szervezetekkel, személyekkel, akik feladata a szerencsejáték, az online játék szabályozása. Felhasználói szervezetek is voltak ott, hiszen fontos a megelőzés, hogy meg tudjunk előzni további súlyos károkat. Nagyon fontosnak tartom a megelőzést. A játékost be kell, a játékost mint felhasználót azonosítjuk be, de hogyha a játék felhasználója megfelelőségi teszten kell, hogy átmenjen, akkor ez talán valamilyen szűrést jelentene, illetve a beazonosítás is fontos lenne. Elnök, köszönöm szépen, nagyon gazdag volt ez a sok hozzászólás, pontosan ilyenfajta párbeszédekre van szükségünk. Ashley Fox esetleg néhány záró megjegyzést kíván tenni, tessék. Enjoyed. Köszönöm, elnök úr. Érdeklődve hallgattam a kollégák javaslatait, és természetesen szorosan együttműködve, önökkel együttműködve fogom elkészíteni a jelentést, amely remélhetőleg mindenki számára elfogadható lesz. Két percben nem tudok mindenre reagálni, de röviden a bundázással, bundákkal, illetve a pénzmosással kapcsolatban hadd mondjak valamit. Azt kell biztosítanunk, hogy az online szerencsejáték rendszer ne segítse elő ezt a két jelenséget. Ugyanakkor nem szabad túlzásokba esni, kedves kollégák. Az egyik előnye ha egyáltalán van előnye az online szerencsejátéknak, akkor az az, hogy van egy elektronikus nyoma marad. Tehát igazából nem sok bizonyítók van a, arra, hogy az online szerencsejátékon keresztül működik a bunda, meccsbundázás, illetve a mm, pénzmosás. Épp azért, mert elektronikus nyomot hagy. Fontos, fontos, de ne essünk túlzásokba. Főként akkor, hogyha főként akkor, hogyha nincsen erre konkrét bizonyíték. Arról nem is beszélve, hogy a kínálatot javítani kell a fogyasztók számára, szabályozni kell a szerencsejátékot, de szerintem nem erkölcsi szempontból kell hozzá közelíteni, hogy ez rossz dolog, ez bűnös dolog. Sokan szeretik a szerencsejátékot, nem a politikusok dolga erkölcsi erkölcsi ítéletet hozni, nem szabad pálcát törnünk a szerencsejátékosok felett. Köszönjük, Esli! Igen, Eslinek el kell érnie a Eurostart, hogyha tudom, úgyhogy hogy siet. Jövő hétre elkészül a jelentések, hogy a fordítóknak, március ülésünkön kerül ez napirendre áprilisban eh, van a hat, módosítók határideje, eh, bejutásának a határideje, és utána májusban szavazunk, akkor kerül, ha minden igaz, plenárisra is köszönjük. A Fox jelentés elkészülte, utána újra napirendre tűzzük ezt a témát, és végül, de nem utolsó sorban, nagyon eh, örülök annak, hogy Ferhelyen asszony első jelentését tárgyalhatjuk, ami egy az ITRE bizottság jelentéséhez készített vélemény a felhő alapú számítás technika, úgynevezett cloud computing eh, lehetőségeit járjuk körbe. Ducatel úr, ha jól tudom, itt van. Fielner úrtól nem látok. Igen, ott van dükettel úr. Úr, üdvözöljük számítástechnika témában igencsak dörsölt szakemberrel van dolgunk. Körbenézek, hogy itt vannak az árnyék előadók. Vin a szocialisták részéről, de nem látom. Ki fog a szocialisták nevében hozzászólni? Sort that out. Um, um, Mr. Uh, Mr. Lukagard, are you here for the Aldi Group. Mr. Engstrom is here. I'm here. Um, Látom, hogy alapvetően a szociális kivételő minden frakciónak van képviselője. A digitális munkacsoport elnöke is itt van. Mindenkit üdvözlök. Elsőként Szabin Ferhelyen. Mit gondol erről? Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Bizottság új stratégiája, hogy Európában felszabadítsuk a felhő alapú számítás technikában elő lehetőségeket, Nos, ez eh, együtt jár a gazdasági, társadalmi eh, potenciál kihasználása is. A cloud computing mit is jelent? Néhányan ismerik ezt, néhányan eddig keveset foglalkoztak eh, ezzel. Adatokat tárolunk, a videókat, szövegfájlokat egy nagy központi számítógépen, és mindenki saját választása szerinti eszközzel hozzáfér ezekhez az adatállományokhoz. E hatalmas színevi hatásokat lehet érvényesíteni, a hozzáférhetőséget javítani, anélkül, hogy egy adott komputerben komplett adatállományokat kellene tárolni. Miután a felhők jellemzően több országban is működhetnek, jogi kérdéseket is felvet ez elfogadás kapcsán, milyen az, mi az alkalmazandó jog a szolgáltatóra vonatkozóan, milyen adatvédelmi rendelkezéseket kell betartani, az adatok megsemmisülés elvesztése esetén mi történik, szerzői jogok kérdése a felhőben, illetve lehet-e ilyen védelmet biztosítani. Sok ilyen jogi aggály felmerült a e, cloud computing felhasználói leadják az adataikat a felhőbe, és e, permanensen állandóan nem tudják nyomon követni, hogy ezekkel mi történik, és igazából nincs is állandó hozzáférési lehetőség. A saját adatokhoz hozzá lehet ugyan férni, de az adatok hordozhatósága csak e, akkor valósul meg, hogyha a felhőszolgáltatóval erről külön megállapodnak. Mit is akar a bizottság elérni a jelentésében? A cél az, hogy az Európai eh, Távközlési Intézettel együtt megfelelő normákat dolgozzanak ki az interoperabilitásra, az adatok hordozhatóságára, visszafordíthatatlanságra vonatkozóan, eh, és eh, az általános szerződési feltételekben kell erre majd utalni a szolgáltatókkal kötött szerződésekben, ez jogbiztonságot terem. Én a véleményemben leírom, hogy tisztában vagyok azzal, milyen hatalmas kulturális, társadalmi, gazdasági lehetőségek rejlenek a felhő alapú számítástechnikában, ennek nagyon messzire mutató lehetőségeket eh, nyit meg a vállalatok, a fogyasztók, sőt még a hatóságok előtt is. Különösen a kis és vállalatok profitálhatnak a cloud computingből, eh, függetlenül is hozzáférhetnek felhő alapú megoldásokhoz, így egész régiókban munkahelyek lehetnek rétre, és jövedelmek keletkezhetnek de ehhez továbbra is arra van szükség, hogy legyenek nagyon jó széles sávú hálózatok, ezt javítani kell az ellátottságot, hiszen a felhő alapú számítástechnikánál nagyon nagy mennyiségek áramlanak, ezért ezeket fogadni kell tudni, küldeni kell tudni, ehhez pedig nagyon jó széles sávú internet kell, ez valóban akkor tudjuk a gazdasági előnyöket kihasználni. Meg vagyok győződve arról, hogy támogatni kell a felhő alapú technológiát, de azért vigyázni is kell, hogy ne legyen túlszabályozás, és hagyjunk lehetőséget új szolgáltatások megjelenésére. Véleményemben a következő pontokra koncentráltam, de szeretném leszögezni, hogy egy ilyen vélemény persze nagyon rövid szabad, vagy kell, hogy legyen, nem lehet hosszú, ezért amit eredetileg elgondoltunk, hát azt nagyon kis szűkre szabadan nagyon röviden kellett megfogalmazni. Kérem, hogy egy kicsit ezt eh, talán még töltsük fel több tartalommal, ez egy csontváz, a húst még rárakhatjuk, ezért eh, különböző módosító indítványokkal. Erre lesz lehetőség, hogy az egész szakbizottság véleményét minden szempontból adekvát módon tudjuk tükrözni. Tehát néhány pontra koncentráltam. Egyik a digitális eh, belső piac széttöredezett lefedettsége, nem világos jogi keretek a felhő alapú technológia alkalmazására, nagyon komplex, bonyolult szerződéseket kötnek, ami a felhasználókat elriasztja a felhőtől, és a szolgáltatókat is elriasztja ez attól, hogy a szolgáltatásukat nyújtsák. Ezután növelni kell a bizalmat, a vállalatok és, az, és a polgárok jobban kell, hogy bízzanak a hatóságokban is, Üdvözlöm a bizottságnak azon kezdeményezését, hogy a közös európai adásvételi jogot is célszerű kidolgozni, tanúsítási rendszerek, interoperabilitás, és mindenek előtt az adatok hordozhatósága az, amit e, támogatnunk kell annak érdekében, hogy e, az egyéni felhasználók, az emberek, a vállalatok is elfogadják ezt a technológiát, ugyanis biztosnak kell tudnom lenni abban, hogy az adataimat tehát küldhetem egy másik felhasználónak is, tehát a hordozhatóság nagyon fontos a határon átnyúló hozzáférés a tartalmakhoz, ezt is egyszerűsíteni kell a felhőben. Ehhez jogi lépésekre lesznek szükség még a jövőben. Itt multiterritoriális engedélyezési rendszerre van szükség, a szerzői jog szabályozását felül kell vizsgálni, át kell dolgozni. A cloud computing kapcsán nagyon fontos, hogy itt mi történik, és a, még a következő és és most itt zajló viták eh, során eh, meg kell, hogy kapja a felhő alapú számítás technológia és az őt megélető helyet. Azután az állami szférában is támogatni kell a felhő felhasználást, mert ebből nagyon profitálhat a közféra is, hatásokat kell érvényesíteni, e-government megoldások, elektronikus kormányzat, a szolgáltatásokat javítani kell a polgárok számára. Ez különösen vidéken nagyon fontos, ahol messze vannak az önkormányzatok, ahol ügyeket lehet intézni, nagyon jó ajánlatokat lehet tenni a polgárok számára sőt, fizikailag nem is kell helyben jelen lenni, és mégis meg lehet teremteni a polgár közelséget, ami ilyen felhő alapú technológia nélkül nem lehetséges. És végül kutatás, fejlesztés, vállalkozások erősítése ezen a területen, itt még nagyon sok lehetőség van. A bizottság és a tagállamok szerintem a cloud computingot az egyik prioritásá kell, hogy tegyék Európában a K plusz F területen. Vállalkozói szellemet kell erősíteni vállalkozások kapcsán. Talán el lehetne gondolkozni azon, hogy legyen egy új EU program a cloud computing támogatására, de ehhez tartoznak új szolgáltatások, technológiák ezen a területen, mert valóban hatalmas gazdasági lehetőségeket lehetne itt még kiaknázni az akadályokat fel kell számolni, és akkor Európa nagy lépést tehetne előre, és adott esetben más világ más régióinak a dominanciája még nem épült ki annyira, hogy mi európai vállalatok és az európai kutatási központok ne tudnának előre lépni, hogy lépést tudjanak tartani, vagy sőt, akár az ére törhessünk várom a kollégáktól még a módosító indítványokat, javaslatokat. Hogy mondtam, egy ilyen vélemény, ugye neked nagyon rövid lehet csak, de még azért lehet ezt egy kicsit csinosítgatni. Well, thank you very much, Mrs. Vajan. You're right. Köszönjük, és igaza van. a véleményhez mindenki nyújtott módosítókat, akármilyen szűken is értelmezi ezt a kérdést az előadónk. A szocialisták részéről nem látok hozzászólót, így Lochegard asszonyt eh, kérem fel elsőként, majd Enstrom urat. Well, um, thank you. Köszönöm elnök úr, mondja Lochegard úr. Eh, köszönöm Ferhaján asszony véleményét. Nehéz nem egyet érteni vele. Bár bizonyos kérdésekben azért ne próbálunk majd ellentmondani a következtetéseivel. Legalábbis azok többségével egyetértünk. A vélemény tervezete a legfontosabb aspektusokra kitér, főként az IMCO szempontjait, azaz a digitális belső piac kitérsítését, amiben a felhő alapú számítástechnika segíthet. A cloud computingnak nagyon sok előnye van, például a költségeket lehet vele csökkenteni, lehet munkahelyeket teremteni. A Milano Egyetem szerint akár másfél millió új munkahelyet is teremthetünk ezzel. És rengeteg információt tehetünk elérhetővé az internethez kapcsolt az internethez kapcsolt számítógépeken keresztül az internet ellátottság kiterjesztése, például a eh, távoli eh, eldugott területeken nagyon fontos, hogy az internethez mindenki hozzáférhessen, bárhol is lakik, ezért olyan eh, frusztráló az, hogy az európai hálózat finanszírozási eszköz költségvetését a tagállamok csökkenteni kívánják. Talán ezzel is valamit kezdeni kellene a véleménytervezetben. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, biztos vagyok benne, hogy jó lesz Szabén Ferhelyennel együtt dolgozni a témában. Köszönöm. Enstrom úr, köszönöm. Akár csak Lökeger úr, én is annyit mondhatok, hogy én is egyetértek a véleménytervezet legnagyobb részével. Két újabb szempontot villantanék csak röviden fel. Az egyik az ipari kémkedés kérdése, amire nem tér ki az Európai Bizottság nyilatkozata. De hát a tény az, hogyha egy adott országban van egy eh, hard drive, akkor az adott ország eh, eh, az adott ország bizonyos szervezeteinek, szerveinek, eh, titkosszolgáltának hozzáférése van ezekhez az adatokhoz. Persze a titkosításra elméletileg mód van, de hát alapvetően mindig eh, hozzáférnek. Ha mondjuk Azerbajdzsánban van maga a számítógép, akkor az azerbajdzsáni titkos szolgálat hozzáfér eh, az adat, rajta lévő adatokhoz. Hogyha Amerikában van maga a szerver, akkor amerikai titkosszolgálat fér hozzá az adatokhoz. Ez lehet, hogy fontos, lehet, hogy nem magánember számára, KKV-k számára alapvetően ez mindegy is, hogyha mondjuk az amerikai eh, titkosszolgálat eh, leolvassa az adatait. Mondjuk egy kis pizzeria, titkos pizza szósza valószínűleg nem foglalkoztatja eh, az amerikaiakat. Ugyanakkor egy egy nagy cég, egy nagy konzorcium valószínűleg a cloud computing iránt nem annyira érdeklődik, hiszen az adatait sokkal jobban védeni eh, akarja. Mondom, főként a nagy cégeket érinti ez, ami a, az állami szerveket illeti, ugyanez a szabály igaz hogyha magánadatokat tárolnak, akkor jó eséllyel Ameri- eh, Európán kívül szervereken tárolódik az adat. Ezt érdemes alaposan átgondolni az elmi szerveknek, vagy a közszerveknek, hogy ilyen érzékeny, kényes adatokat pontosan hol eh, tárolnak. Tehát ez egy aspektus. A másik pedig a különböző díjak kérdése. Az Európai Bizottság közleménye ezekről nem beszél, különböző kivetett díjakról, de ha itt van például a a szellemi tulajdonjogok birtokosainak, eh, hogyha eh, ha más termékekhez hasonló módon díjakat szeretnének beszedni, akkor nekem az az érzésem, hogy ez a cloud computing halálát eh, hozhatná el Európában magánszemélyek, KKV-k szempontjából legalábbis hogyha bizonyos magánszereplők kapnak ebből díjakat csak azért, mert a felhő alapú szolgáltatást igénybe vesszük. Például mm, lehet valakinek zenéje a hát mobiltelefonján bárhol hallgathatja. Hogyha ugyanezt mondjuk a felhőn keresztül próbálja megoldani, és ennek extra ára lesz, akkor valószínűleg ez elrettentő lesz, és a felhőalapú számítástechnika bevezetését igencsak hátráltathatja. Ez volt a két gondolatom ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Csak néhány megjegyzésem lenne nekem is, mielőtt másoknak még megadnám a szót. Nagyon jó tanulmánynak tartom ezt az árnyék előadóknak mondanám ezt, hiszen vannak specifikus munkáink a fogyasztóvédelem területén, és nagyon fontos, hogy itt a konkrétumokat pontosan megismerjük. És a felhőlapú számítástechnika a fogyasztók teljesen széles körét elérte már, ezen csodálkoztam. Egy új videokamerát kaptam a születésnapomra a feleségemtől, és amikor megvásároltuk ezt, akkor azt kérdezték, hogy kére bele felhőt a fényképek tárolásához. És nem tudom, hogy hány fogyasztó tudja, hogy milyen feltételek kapcsolódnak ehhez. De ez most már gyakorlatilag fogyasztói országá vált. Nem akarom azt mondani, hogy ez egy rossz dolog, hogy egyre több felhő van a fogyasztók körül, hogy például a kamerát is megfelelő módon tudja használni, hiszen a méret és a minőség folyamatosan változik, úgyhogy nagyon megéri olcsón, és a komputertől függetlenül tárolni az adatokat. Amikor fogyasztói szerződésekről beszélünk, akkor a biztonság és az adatvédelem rendkívül fontos. Tudom, hogy a bizottsági jelentés nagyon jó ebben a tekintetben. A második konkrét téma, ami ránk vonatkozik, a szakbizottságunkra, a belső piaci aspektus standardok tekintetében, és az interoperabilitás tekintetében is bizonyos mértékben, hiszen hogyha ez korlátozó lenne a hozzáférés tekintetében, vagy a verseny torzítaná, vagy bizonyos tevékenységet, vagy fogyasztói tevékenységet egy vagy két irányba mozdítana el. A harmadik téma, amit figyelembe kell, hogy vegyünk, az közbeszerzés és a közszektor. Christian Lindström említette korábban, hogy a, például adatokat tárolnak ugye közhatóságok is, és erre vonatkozva meg kell vizsgálni a jogalapot. nem egy általános európai vagy közös európai jogról van szó, hanem szerződési keretről, támog, ami támogatni fogja a cloud computinget. Ez egy fontos applikációvá válik. Holnap délután lesz konkrétan erről szó. Úgyhogy erre vonatkozóan is hatástanulmányt kell majd végezni. Reding asszony támogatja ezt a kérdést. Van néhány a gondolatom, úgy gondolom, hogy az előadóval sikeresen tudunk majd együttműködni. A lényeg az, hogy a belső piac és a fogyasztói érdekek teljes mértékben tiszteletben legyenek tartva. Biztos, hogy nagyon jó jelentés véleményt fog tudni készíteni, előre is köszönet ezért. Most nézzük meg, hogy ki szeretne még hozzászólni. Még én előttem két szót, kicsit későn. Elnézést, hogy nem adtam korábban szó, de hát ön a szocialisták jelentéstevője, úgyhogy meghallgatjuk az ön véleményét is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a cloud computing stratégia nagymértékben hozzájárulhat a digitális belső piac fejlődéséhez. Az európai belső piac fejlődése szempontjából ez tehát egy nagyon fontos eh, kérdés. Üdvözlöm éppen ezért a javaslatot. Szerintem jó irányba vezet. Személy szerint nekem fontos, különösen fontos az adatvédelem kérdése, és hogy ezzel egy kicsit többet foglalkozzunk. Kis és közepes vállalatok európai cégek számára nagy lehetőséget jelent az, hogyha még eh, a nagy szolgáltatók eh, mellett, amelyek jellemzően az Atlanti-óceán másik eh, felén találhatók, saját maguk is megragadnak számos lehetőséget, sok a lehetőség az európai vállalatok számára ugyanis, és szerintem ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont. A felhő alapú technológia sok területen előrelépést hozhat, így például energiát is meg lehet takarítani a felhő technológiával, ez már nagy méretű megtakarításokat regisztráltunk, ezért is támogatom és üdvözlöm ezt a javaslatot. Köszönöm üdvözlöm most hivatalosan is, hogy megérkezett ide a szakbizottságba, és reméljük, hogy még több ízben alkalmunk lesz látni önt itt. Most eh, Paparepeas eh, Csavszkoszki kollega mellett eh, még kihíván hozzászólni. Tíz percünk van, úgyhogy kérem, hogy maximum két perces legyenek a hozzászólások, és itt ezt figyelni fogom, mérni fogom az órámmal. Érjesz úr! Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm az előadónak is a munkát, nagyon jó munkát végzett, persze még sokat tennivaló. Fontos nagyon ez a kezdeményezés. A felőalapú számítás, technika, olyan dolog, amit senki nem ellenez, különösen aki a digitális környezetet e, ismeri, támogatja a cloud computingot, de azért van néhány aggályom. Először is transzparencia, jogbiztonság, ugye erről beszélünk az én véleményem szerint a felhő alapú technológiával kapcsolatban kicsit olyan a helyzet, mint ahogy egy banka működik, csak itt pénz helyett adatokat tárolnak. Ez a digitális korszak bankja gyakorlatilag a felhő. És ugyanúgy vagy hasonlóan, mint a bank, itt is tulajdonképpen az adatok jelentik a valutákat az új digitális világban viszont például az adatok újra felhasználásával kapcsolatban vannak gondjaim. Hogyha beadom a pénzemet egy bankba, akkor tudom, hogy ez ott van. A felhőnél nem ez a helyzet, és hogyha kiveszem a pénzemet a bankból, akkor az már nem a banknál van, hanem nálam. Viszont az adatok esetében tulajdonképpen nem tudom, hogy hol vannak az adatok, az adattartalmak. Ezen még dolgozni kell. És azt sem tudom, hogyha például a operátort váltok, vagy átmegyek egy más szolgáltatóhoz, és elviszem az adataimat, vagy ha felhagyok a felhő alkalmazásával, akkor nem tudom, hogy az operátornak nincs egy másolata az adataimról, és nem tudom, hogy mi történik az én adataimmal. Ezekre a kérdésekre kell válaszolni. Vagy mi történik akkor, ha elvesznek adatok, adatállományok, hogyha mondjuk egy operátor egy felhővel dolgozik, sok adat elveszhet, mondjuk ha egy műszaki probléma lép fel. Hogy történik ilyenkor a kárt bizonytalanítás. Vagy hogyha egy vállalat átveszi egy másik vállalattól a felhő tevékenységet, mi történik? Vagy hogyha csődbe megy egy vállalat, vagy gazdasági nehézségei vannak, akkor mi történik az adatokkal? Ezekre a kérdésekre is válaszolni kell. Tudom, hogy persze egy ilyen vélemény, ez csak nagyon rövid lehet, de azért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell mindenképpen, hogyha meg akarjuk védeni a fogyasztókat, és fejleszteni akarjuk a cloud computinget. Egyetértek. Cseskovszki úr következik. Csak. Uh... Nem elnök úr. Politikai témákra terelődik ez a vita, mert hát a adat eh, védelem is felmerül. Én az amerikai küldöttség tagja vagyok, az EU-amerikai küldöttség tagja, és hát tudjuk, hogy ezek mennyire politikai jellegű kérdések, és jó néhány módon érinti a munkánkat. A piacok felszabadultsága az egységes szabályok hiányában szintén felmerül. A normák, a szabványok, kidolgozása, ami szintén az IMCO hatáskörbe tartozik. Enélkül ugyanis nem lesz működőképes a rendszer. Harmadsorban a közbeszerzés, illetve a nyílt szabványok használata megint csak a mi asztalunkra tartozik. Adatvédelemmel kapcsolatban a fő szempont számunkra, hogy a lehető legszigorúbb adatvédelmi szabályokat garantáljuk. Ugyanakkor össze kell ezt hangolni, ezt a cégek abbédi várakozása, hogy e, egyes üzleti modelleket ne tegyünk lehet, el lehetetlenítsünk el. Mindezeket a kérdéseket érinteni kell, amikor az új adatvédelmi rendeletet dolgozzuk ki, és aktívnak kell lenni a belső piaci e, kalapunkat felvéve ahhoz, hogy a felhőalapú alapú számítás technikában rejlő lehetőséget valóban kihasználjuk, kiaknázzuk. Amerikához képest le vagyunk maradva, és hogyha nem kapjuk össze magunkat, akkor soha nem érjük utol Amerikát. Tehát óriási a felelősségünk, óriási teher nehezedik válunkra, az előadón kiváló munkát végzett, előkészítette ezt a munkát, és fontos, hogy hallassuk a hangunkat, főként a szabályozás terén. Ez egy nagyon általános kérdés. Van, aki azt gondolja, hogy ezzel kell foglalkozni, de hogy nem. Pontosan a belső piac szemszögéből kell nekünk hozzászólnunk ez a vitához. Köszönjük! Köszönöm mindenkinek! Az adatvédelemmel kapcsolatos véleményünket nemrég szavaztuk meg A belső piaci szempontokat vizsgáltuk, hiszen ez a dolgunk, egyértelmű irány szabtunk a dolgoknak. Düketelnek adom meg a szót pár percre, hiszen időben be kell fejeznünk. Elindítom tehát az órát, hogyha több mint két perc lenne szüksége. Um, yes, thank you, thank you, Malcolm, and... Köszönöm, Malcolm. Köszönöm az előadónak is ezt a munkát. Mi úgy érezzük, hogy véleménytervezet a legfőbb kérdéseket érinti. Persze meg van kötve az előadó keze is, nem tud igazán, illetve nekem is korlátozott idő áll rendelkezésembe ahhoz, hogy a felvetett kérdésekre érdemben reagáljak. Amikor a közleményünket készítettük, hasonlóan gondolkodtunk mi is, és eh, ez vezérel bennünket továbbra is. Itt tartunk tehát ma. a széles sávval, illetve az internet hozzá kapcsolatos kérdések is felmerülnek, hiszen enélkül a felhalapú számítás technika elképzelhetetlen. A közleményben hosszan nem beszélünk erről, de hát eh, tudjuk, hogy szimmetrikus, eh, magas színvonalú és sebességű, eh, szélesebb hozzáférés nélkül fabatkát sem ér a felhő alapú számítástechnika, és itt nem csak a, a vezetékes, hanem a vezeték nélküli szélesávra is gondolok. Tehát jogos ez a felvetés. A digitális belső piac és a szabályozási napirend eh, ügyében, kimondtuk a közleményben is, hogy több eh, szálon, párhuzamos számon folynak az események ez ügyben, a, számít, a felalapú számítástechnikát is figyelembe kell venni nem helytelen, amit fölvázoltunk a digitális napirendben, ugyanakkor a felhő szemszögéből kell látnunk ezt az ügyet. Például Engström úr felvetette a kivetett a díjak ügyét. Nos, valóban ez nehezítheti a dolgot, azonban többet tudunk most már erről a kérdésről is. Hogyha valaki bármiféle díjat beszél, akkor csak egy alkalom az hogy megtörténjen. Ez nem különböző apró kis részletekben, mert ez egyébként majd beépül a javaslatunkba is a szabályozó, szabályozási kérdések ügyében folyamatosan alakulnak a dolgok, hát ezeket ma tisztázni kell. Az információhoz való hozzáférés ügyében, tehát a rendőri szervek által általi hozzáférés ügyében a felhő alapú számítástechnikában a nagy szereplők, tehát a nagy cégek ki tudják kötni, hogy hol tárolják az adatukat helyileg, legalábbis földrajzilag, és különböző szempontok stratégiai fontosság szerint felaprózzák fel, beosztják, csoportosítják az adatokat, és a kényes adatokra vonatkozóan bizony kikötik, hogy hol lehet azokat tárolni. Az előadó is említette, hogy amikor az ilyen biztonsági szabályokat állapítjuk meg, akkor megfelelő mechanizmussal kell rendelkezni, ezek, hogy ezeknek érvényt szerezzünk. A szabványosítás nem csak a hardware szempontjából fontos, hanem a személyre szabást is könnyítheti, hogyha túl részletesen adjuk meg ezeket a szabályokat, akkor pont a költség tehát költségek előnyét veszítjük el, ezért kell megtalálnunk mind mindig az arany középutat. Országonként, cégenként, egyénenként lebontható, ugyanakkor mégis valamennyire szabályosított megoldásokat kell találni. a szabályok feltérképezésének a célja nem az, hogy új szabályokat eh, fektessünk, hanem hogy megtaláljuk a közös nevezőt a már meglévő szabályok között. A felhalapú szolgáltatást igénybevevőknek tudniuk kell, hogy pontosan mit kapnak. A Digi Justice-ban dolgozó kollégákkal, eh, Reding asszony munkatársaival éppen azért eh, működünk együtt szorosan, hogy a Take it or leave it szerződéseket valahogy szabályozzuk. Tehát nagyon sok szempontot kell megvizsgálni, és nagyon sokat fognak önök nekünk segíteni abban, hogy a további munkánkat pontosan milyen módon végezzük. Um, Köszönöm szépen. Bethlehem asszony esetleg egy gyors összefoglaló megjegyzést tett, és utána meg meg kell beszélnünk még a határidőket. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket, a gondolatébresztő felvetéseket, ezek most még időben érkeztek. Amit Rökegárd úr mondott kutatásról, és a Connecting Europe Facility eh, támogatásáról. Ez is nagyon fontos. Nagy hátralépést teszünk, hogyha ezeket az intézkedéseket nem hozzuk meg. Itt eh, sok a lehetőség. Kicsit eh, a tagállamoknak is a középtávú pénzügyi keret kapcsán ezeket a dolgokat be kellene látniuk. És szükség van ezekre a programokra, prioritásokat kell meghatározni a kutatás területén is. Az adatok biztonsága nagyon fontos kérdés. Mit a, ezen alapul, hogy megvan e a bizalom az ilyen rendszerekben, mi történik az adatokkal, mi történik, ha elvesznek az adatok, hogyan lehet biztosítékokat találni. Meg kell találni a lehetőségét, a módját arra, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni lehessen. Talán egy európai cloud service felhőszolgáltatás segítségével, hogy legyenek Európában saját tartósan működő felhő alapú szolgáltatások, hogy jobbak legyenek a normák, az adatok folyamatok továbbításához, transferjéhez, és megvannak az alapok, amire tudunk építeni. Örömmel várom az árnyék előadókkal és minden érdeklődővel a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Határidő a módosítókhoz, március 26, van időnk, hogy jó ötleteket összeírjunk április 24-25-én fogjuk megbeszélni, és májusi plenárisra fog kerülni az. Köszönöm szépen, várjuk a módosító indítványokat, ezzel a ma délelőtti munkát lezárjuk. Köszönet a tolmácsoknak, hogy néhány plusz percet biztosítottak nekünk. Három órakor fontos meghallgatásunk lesz itt, ebben a teremben, a szolgáltatások belső piaca, témájában. Néhány érdekes hozzászólónk is lesz. Háromkor kezdődik a szolgáltatások belső piaca, jelenlegi helyzet és következő lépések. Jó étvágyat!